I'm sorry. Good evening, ladies. Jó estét, hölgyeim és uraim, mindenkit üdvözlök a közösen megtartott ülésünkön a parlament Tekon és Regi szakbizottságai ülésén. Az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalási dokolja a mostani ülést a Spanyolország és Portugália esetében a strukturális alapok felfüggesztéséről. 1303 2013-as rendelet 23, 23-as cikk 15-ös bekezdése alapján Katainen és Kretszó biztosokat üdvözlöm a mostani ülésünkön. Köszönöm, hogy részt vesznek. Ma először ülésezünk ebben a formában. Az első struktúrál dialógusra most kerül sor a bizottsággal, hogy esetleg az európai strukturális és beruházási alapokat Portugália és Spanyolország esetében felfüggesszük. Spanyolország és Portugália nem tett elegendő lépést az EU által a stabilitási és növekedési paktumban előírt szint alá történő csökkentését nem vállalta a deficitnek, úgyhogy ez bizonyos eljárásokat von maga után először is, szankciók, büntetések kirovása, illetve a kifizetések felfüggesztése a strukturális alapok keretében, és mindkét tagállamra vonatkozna ez. A tanács a javaslatot a bizottság döntése alapján terjesztette elő, miszerint pénzbírsága nem sújtaná a két országot. A bizottságnak most a tanács elé javaslatot kell terjesztenie, hogy a kötelezettségvállalásokat, illetve a kifizetéseket részben vagy egészben felfüggesse a két ország esetében, ami a strukturális alapokat illeti, de a vonatkozó jogszabály alapjára a bizottság ilyen javaslatot csak akkor tehet le az asztalra, hogyha strukturált párbeszédet folytat a parlamenttel. Tehát ma azért jöttünk össze, hogy ezt a dialógust, ezt a párbeszédet megkezdjük. Megemlíteném még, hogy ma este körünkben van a régiók bizottságának képviselője is, ők is állásfoglalást fogalmaztak meg a két tagállam esetében. Ez a régiók bizottságának honlapján megtalálható. Most pedig Gultieri kollégámnak adná meg a bevezető szavak megtételét. Köszönöm szépen. Csatlakozom az előttem szólóhoz Katajna Nalernök úr és Kretu biztos asszony üdvözlésében. Ez a struktúrált párbeszéd, ahogy nagyon jól összefoglalta az előttem szóló, az eljárásnak az első lépés, hogy megnyissuk ezt a struktúrált párbeszédet, ezzel az üléssel fogjuk ezt megtenni. És meg fogjuk vizsgálni azt, hogy tegyünk-e további lépéseket, és ha igen, akkor miért? Ez lesz az első eredménye ennek a struktúrált párbeszédnek, amit utána egy közös, azt két szakbizottság bírójából és koordinátoraiból álló ülés fog értékelni. Ezután az ülés után. Nem tudom, hogy ma egyáltalán sikerül-e befejezni ezt a munkát, vagy még nem. Egy másik fontos megjegyzés szerintem érdemes figyelembe venni azt, és egyébként nem tudom, hogy ez a jogalkotó számára világos volt-e, illetve a rendelet az előre irányozta a strukturális esetek esetében, strukturális alapok esetében, de ahogy kollégám is mondta, két különböző eljárás fedi egymást. Ugyanazon tanácsi határozat következtében kettő eljárás indult be, de a bizottság javaslatára ugyanaz a tanácsi ülés úgy döntött, hogy a két tagállamot illető pénzbírságot törli, figyelembe véve, hogy mind a kettőben kivételes gazdasági helyzet van, illetve a kötelezettségvállalásokat és a cselekvéseket, amiket a tagállam vállalt, figyelembe fogják venni a jövőben. A strukturális és beruházási alapokra vonatkozó rendelet az elő irányozza az Európai Bizottság számára, hogy javaslatot tegyen ilyen esetben. De kérjük az Európai Bizottságot, hogy vegye figyelembe az Európai Parlament véleményét is a struktúrált párbeszéd keretében, illetve a makrogazdasági elemeket és információkat is. Majd meg tudjuk vizsgálni, meg tudjuk vitatni a mai ülés során is, hogy mik a két intézménynek a hatáskörei. Nekem az a véleményem, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek kicsit komolyabb hatáskörei vannak, mint azt a bizottság gondolja, de hát azért is vagyunk itt, hogy ezt most meg tudjuk vitatni. Utána pedig fogunk beszélni arról, hogy milyen intézkedéseket akarunk foganatosítani hogyha a mai napon nem tudunk erre választ találni, akkor a struktúrált párbeszédet kénytelenek leszünk folytatni. És most az elnök asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Először az Európai Bizottság képviselőinek szeretné megadni a szót, ha jól tudom, hogy mi áll a forgatókönyvünkben. Először, ha megengedik, akkor Katainen úrnak adnám meg a szót, parancsoljon. Tisztelt Mihajlova és Galtieri elnökök, köszönöm szépen, hogy meghívtak ide a mai napon. Erre a meghallgatásra és eszmecserére. Nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk ma, és meghallgatjuk az önök véleményét, illetve a makrogazdasági feltételekről az Európai Struktúrás és Beruházási Alapok tekintetében pontosítással élhessünk, amennyiben erre igényük van. Itt azt hiszem, hogy inkább a makrogazdasági feltételek kérdése lesz a legfontosabb az eszi alapok esetében. A beruházásnak van egy nem ördögi, hanem angyali köre, amivel növekedést és beruházásokat lehet elérni. És elkötelezettek vagyunk, hogy ez így történjen különböző tagállamokban, és olyan szabályokat alkalmazzuk, amelyek ilyen eredményeket hoznak. Miért is vagyunk ma itt? Azért, mert az Európai Tanács július 12-én ebben az évben két határozatot fogadott el, amely megállapított, hogy Portugália és Spanyolország nem tett 2013 és 2015 között hatékony lépéseket annak érdekében, hogy a túlzott deficitüket csökkentsék, és ezért túlzott deficit eljárás indul ellenük. Az Európai Bizottság azt kéri e két tagállamtól, hogy figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetüket, azért tegyenek lépéseket és vállaljanak elkötelezettséget arra, hogy megpróbálják elkerülni a szankciókat, ha ehelyett megfelelő lépéseket, reformokat meghozzák. A stabilitási és növekedési paktum feltételeinek a teljesítésével, tehát így el tudják kerülni az alapok felfüggesztését. Azt kérjük ugyanakkor a két tagállamtól, hogy október 15-éig számoljanak be arról, hogy milyen lépéseket tettek. Ez ugyanakkor fog érkezni, mint a 2017-es költségvetés tervezet. Ugyanez a júliusi tanácsi határozat a makrogazdasági feltételeket hozzákapcsolja az európai strukturális és beruházási alapokhoz és az európai gazdasági kormányzás kérdéséhez, ezt jóvá hagyták a társjogalkotók is. Ezen szabályok értelmében a bizottságnak most javasolnia kell azt, hogy az európai struktúrás és beruházási alapokból származó kötelezettségvállalások egy részét felfüggesszük 2017-re. Nem a kifedetésekről van szó, tehát hangsúlyozom, hanem a kötelezettségvállalásokról, és mindezt az Európai Parlamenttel lefogtatott struktúrált párbeszéd után. De még így is sok erőforrás marad nyitva e két tagállam rendelkezésére állván. Az Európai Parlament elnöke július 4-én vele felvettük a kapcsolatot, hogy kifejtsük azt, hogy az Európai Bizottság kész részt venni és struktúrált párbeszédben. És nagyon elégedett vagyok, hogy ezt az eszmecserét ma meg is tarthatjuk. Itt október elején a különböző érdekelt szakbizottságok képviselőivel. A Regi és az Ekon szakbizottság elnökének köszönöm, hogy megszervezték ezt az eseményt, és bízom benne, hogy egy nagyon nyitott és konstruktív párbeszédet fogunk folytatni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Alelnök úr, Krecu asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, Mihálova asszony. és üdvözlöm a két szakbizottság elnökét, a tisztelt képviselőket. Azt hiszem, hogy ez a mostani ülés nagyon fontos, hiszen ez jelzi, hogy mennyire tiszteletben tartja egymást a két intézet, intézmény. És én is csak csatlakoznék ahhoz, amit Katajnán alelnök úr az imént elmondott. Néhány részletet szeretnék elmondani arról, hogy hogyan alakult ki ez a rendelkezés. A CPR 23-as cikke szerint, ha a tanács úgy dönt, hogy egy tagállam nem tesz hatékony lépést a stabilitási és növekedési paktum megfelelő tekintetében, akkor a bizottságnak kénytelen javaslatot tennie az alapok felfüggesztésére. És nagyon örülünk, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy a párbeszédünket követően születik majd meg ez a döntés, hiszen ez így maximálisan demokratikus eljárás. Először is azzal kezdeném, hogy az alapok esetleges felfüggesztése nem szankció. A stabilitási és növekedési paktum értelmében az ugyanis automatikusan egy pénzbírsággal járna. Itt szélesebb körű intézkedésről van szó, egy előzetes feltételrendszerről, ajánlásokról, ami megfelelő keretet teremt ahhoz, hogy az alapok hatását maximálisan ki lehessen aknázni. Az Európai Parlamentben önök is tudják, hogy amikor ezeket a rendeleteket elfogadták, az Európai Parlament, illetve a tanács, mint társjogalkotó, emlékszem, hogy a feltételrendszert az Európai Parlament úgy fogadta el, mint egy pozitív feltételrendszert, és ezzel megfelelő időt ad a tagállamoknak, hogy a tanácsi ajánlásoknak meg tudjon felelni, azokat végre tudja hajtani. És leszögezném, hogy a strukturális alapok egy részének felfüggesztése semmiféle rövidtávú hatással nincs a program megvalósítására. A felfüggesztés a jövő évi pénzügyi kötelezettségek egy részét érinti, de nem a kifizetéseket. A kötelezettségvállalás azt jelenti, hogy mennyit vállal az adott tagállam 2017-ben elkölteni. A strukturális alapok tekintetében az N plusz 3-as szabály érvényesül, tehát 14 és 17 közötti költésekre vonatkozik. Ha a 17-es év kötelezettségvállalásának egy részét felfüggesztjük, akkor ennek csak 2020 végén lesz hatása, természetesen csak akkor, hogyha az adott tagállam nem tesz semmilyen lépést a rendelet végrehajtása tekintetében. Tehát biztosítok mindenkit arról, hogy 2014, 15, 16 ban a két tagállamnak már így is jelentős kötelezettségvállalása volt, amire a bizottság a kifizetéseket folyosítani fogja. A felfüggesztés egyébként csak egy ideiglenes intézkedés, és reméljük, hogy ez 2020-ig nem húzódik el, hiszen mindkét tagállam vállalta, hogy október 15-ig egy költségvetés tervezetet tesz le az asztalra, és a bizottság azonnal törli a felfüggesztést, amint Spanyolország és Portugália megfelel a tanács előírásainak, illetve megfelelő korrekciókat fogaratosít. Tehát itt a költségvetés át vagy módosításáról van szó. Ami pedig a felfüggesztés szintjét illeti, ennek a kritériumait is a jogszabály rögzíti, enyhítő körülmények szerepelnek a rendelet 23-as cikkében az Európai Strukturális és Beruházási Alapokra vonatkozóan a bizottság és a parlament közötti párbeszéd alapján. És nagy örömömre szolgál, és hálás vagyok, hogy lehetőségünk van a parlamentnek köszönhetően, hogy ezt az enyhítő tényezőt figyelembe tudjuk venni. Itt ugyanis megfelelő időt, teret tudunk biztosítani a tagállamoknak, hogy a tanács és az ajánlások betartását megtegye. A javasolt felfüggesztéssel kapcsolatosan a gazdasági és szociális körülmények az adott tagállamokban természetesen figyelembe lesznek véve, különösen a munkanélküliség szintjére, tekintettel, ami meglehetősen magas mindkét országban. A felfüggesztési javaslat elmarad a rendeletben meghatározott maximum szinttől. Logikus intézkedés vagy rendelkezés, hogy a felfüggesztést arányosan alkalmazzunk az összes alapok, programok és prioritások tekintetében. Ugyanakkor bizonyos programokat és prioritásokat ki kell zárni a felfüggesztés köréből, elsősorban azokat, azokra gondolunk, amelyek politikailag különösen jelentősek, illetve hátrányos gazdasági körülmények felszámolására irányulnak. Gondolunk itt például a fiatal korúak munkanélküliségével kapcsolatos kezdeményezésre. A kif a felfüggesztésből kizárt eh, programok és prioritások természetesen eh, nem befolyásolják eh, magát a felfüggesztést, annak a szintjét. A, ebbe a körbe tartozó programokat természetesen arányosan a kizártakhoz képest, vagy azokkal arányosan meg kell emelni. Gondolunk itt regionális programokra, és azt is meg kell indokolni, hogy egyes programok miért tekintendők fontosabbaknak, mint mások. Úgyhogy most szeretnénk az önök véleményeit meghallgatni ezekben a kérdésekben, és természetesen a parlament is saját véleményt fog megfogalmazni, amit a döntésünk során figyelembe veszünk. Köszönöm szépen, és várjuk a hozzászólásaikat. Köszönöm szépen. És most a regi elnöke ugyan a levezető elnök, de én sem tudom visszatartani a megjegyzéseimet. a szankciók az a pozitív ösztönzőleg is tudnak hatni. Tudtuk, hogy kemény a helyzet, és több kolléga ellenzi is, egyáltalán nem tartjuk pozitív kezdeményezésnek a felfüggesztést, hiszen ez egy nagyon kemény intézkedés, de hát éppen is ezért fontos, hogy alaposan megvitassuk. Elnök asszony, igen, ez egy tipikus parlamenti megjegyzés, de emlékeztetném a két szakbizottság képviselőit, hogy két részre osztjuk az ülésünket, ettől a pillanattól kezdve, és először a Regi Szakbizottság képviselőivel kezdjük. Az a célom, hogy tartsuk a menetrendünket, mert ettől a pillanattól nagyon fontos, hogy legyen elég időnk a két szakbizottság képviselőinek a kérdésére, illetve a bizottság válaszaira is. Ezért azt javaslom, hogy a Regi Szakbizottság képviselői koordinátoronként két percben fogalmazzák meg a kérdéseiket és a javaslataikat. A második körben, ha lesz második kör, az egyéb képviselők a szakbizottság részéről egy percet kaphatnak. Sajnos szokás szerint nincs elég időnk. Az első kör után tehát, amelyben a koordinátorok kapnak szót, a vendégeink kapnak lehetőséget a kérdések megválaszolására, ezután következik a második kör kérdés. A koordinátorok kezdemkal kezdem tehát protokolláris sorrendben, mindenki két percet kap. Elsőként Lambert van Nisterról, a néppárt részéről. Parancsoljon! Köszönöm szépen, és üdvözlöm a struktúrált párbeszéd megnyitását. Én magam is részt vettem négy évvel, öt évvel ezelőtt is a tárgyalásokon, mindenre emlékszem, ami ott elhangzott, és legyünk teljesen pontosak, amikor a, ezekről a lehetőségekről szó volt a 23-as cikk értelmében. Ez volt a leges-leges legutolsó kapaszkodó. Tehát ez nem bürokratikus, vagy egy robotszerű eljárás. Ez egy intelligens megközelítés. A az önök bizottsága, politikai bizottság, a roamingon is változtattak, mármint a javaslaton, ugyanis nem feltétlenül az észszerűség diktált mindent. De itt most ebben a strukturált párbeszédben is erről van szó. Meg tudom, meg tudom mondani, hogy mi ezt nem úgy fogalmaztuk meg ezt a rendelkezést, mint egy automatizmust. Itt arányosságról van szó. Azt mondhatja, hogy a kifizetéseket nem érinti. Ez soha nem volt a cél. A jövő év január 1-től érvényes kötelezettségvállalásokat érinti. Az összes pénz háromharmadáról van szó, amit az ország kap, tehát gyakorlatilag ez nagyon az elevenébe vágna. Nos, tehát a strukturális párbeszéd elsődleges szerepe, hogy egyértelmű jelzést adjunk. Én jelentéstevője vagyok a strukturális reformokat támogató programnak, és remélhetőleg minél hamarabb meg tudunk állapodni. Ezekből az alapokból a az országokat, különösen Portugáliát és Spanyolországot abban kívánjuk támogatni, hogy valamit átalakítsanak, jobban csináljanak. Itt a józan észről van szó, és mindjárt befejezem. Én azt várom az Európai Bizottságtól, hogy egy olyan megközelítést javasoljon, ami megfelelő következményekkel jár. Itt eddig nem büntettük a kedvezményezeket vagy az adott országokat, ami pedig fontos lenne. Köszönöm szépen, Van Nistelrooy úr. Jó kezdet volt ez. Most Kozolino úr kap szót a szocialisták és demokraták nevében. Come noto noi consideriamo questa... Ahogyan ismert, mi ezt az intézkedést abszurd és kevéssé intelligens intézkedésnek minősítjük, ahogyan erre emlékeztettünk is. Ez egy politikai szezon gyermeke is, amely ezen trialógusokhoz vezetett, mert ez nem a regi szakbizottság fellépése volt, amikor ugye megkezdtük a vitát a reformról, hanem a trialógus gyümölcse a bizottság ösztönzésére kértük ezt a kompromisszumot, amiről Fannisztaroy úr szólt. És ez a régi bizottság politikájának kifejeződése is egyben ez az intézkedés. Mindig is elleneztük ezt a politikai orientációkon túlmenően. A regiszakbizottság mindig is ellenezt az ilyenfajta irányvonalat. Ezt ugyanis nem tekintjük hatékonynak, abszurdnak akár a gazdasági kormányzás dimenzióját tekintve is, ugyanis ez megszakít egy közberuházási programot, amikor a kifizetésekkel kapcsolatosan beavatkozik. Ugyanakkor súlyos károkat okoz a programok sikerességét illetően, amikor a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatosan avatkozik be, ugyanis elhalasztja a tervezést ezen országok esetében, és a helyi közösségekre is kihat, ahogyan erre az imént Van Stelor úr is emlékeztetett, mégpedig nagyon komolyan kihat rájuk. Tehát Térjünk vissza az álláspontunkhoz. Mi mindig is azt akartuk, hogy soha ne mérlegeljék ezt az intézkedést, az egyfajta ultima ráció volt, mindig is, mindig is így értelmeztük a Regis Szakbizottságon belül. Most paradox módon, és ez a kérdés, amit felvetünk, ez az első megoldásnak tűnik. Önök ugyanis a bizottság részéről lemondanak arról, és jól teszik, teszik szerintem, hogy bírságot szabjanak ki Portugáliára és Spanyolországra. Ugyanakkor a politika mégis a bírságok politikájává változik. Mielőtt az érdemi részbe bocsájtkoznánk, ezt meg fogjuk tenni a struktúrált párbeszéd keretében, mindenféleképpen a jogi részét is megvizsgáljuk ennek a döntésnek, és azt is kérdezzük, hogy mit is akar a bizottság konkrétan tenni, amikor a kifizetéseket, a finanszírozásokat óhatja felfüggeszteni. Köszönöm. Az ECR nevében Zsuzsa Tomasics. Két perc. Um, Köszönöm szépen, az ECR egyetért azzal, hogy bármilyen határozat, amit a strukturális és beruházási alapok felfüggesztésére hozunk, jól megalapozott, igazolt, és mindenképpen csak az utolsó lehetőség kell, hogy legyen. Bár az egyszerűen belül eltérnek a vélemények a szankciók eredményességéről. Nagyon fontos, hogy minden esetben, amikor megkezdjük az ilyen eljárás, ne váltson ez szankciókba. Mert például most is megértjük, hogy a gazdasági válság milyen rossz helyzetbe taszított a Spanyolország és Portugália állampolgárait, és ezt nagyon szigorú büntetésnek tekinthetjük már most is. De a stabil beruházási környezet, elismerjük, hogy fontos a hosszú távú gazdasági növekedés és az, az üzleti világ bizalma szempontjából. Nagyon fontos tehát, hogy a beruházások ne sérüljenek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Van Niltenburg úr. Köszönöm szépen. Üdvözlöm én is a biztosokat. Először is köszönetel tartozom, ugyanis múlt héten egy cikket olvastam az önök tájékoztatás tervezetéről, és én ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlanám. Ez egy rendkívül pontos volt, és világosá tette, hogy egyértelmű kötelezettséget vállalunk a 23-as cikk 9-es bekezdése alapján a megfelelő eljárások beindítására. Tehát mindenféleképpen ezt elkerülhetetlennek tartom annak ellenére, hogy óriási erőfeszítéseket tett Spanyolország és Portugália, a jelenlegi helyzetben ki kell mondanunk, hogy nem történt semmiféle hatékony lépés a túlzott deficit eljárás kapcsán. Ha a beruházásokat az Európai Strukturális és Beruházási Alapok keretében nem kötik megfelelő kormányzáshoz és gazdaságpolitikához, az annak következményei vannak. Ez sajnálatos, de ezek a szabályok, és ezeket be kell tartani. Mert egyébként nem lesznek ezek a programok eredményesek. Úgyhogy mi azt várjuk a bizottságtól, hogy testre szabott megoldásokat javasoljon, strukturális reformokat és egyebeket, ha megnézzük a 23-as cikket, illetve a CPR-nek a 3-as mellékletét, akkor a felfüggesztés körével és a szintjével kapcsolatosan valamit mondanunk kell. Vannak-e előzetes becsléseik erre vonatkozóan? Júniusban már egy levelet írtak, de megkérdezném, hogy most mi a véleményük a felfüggesztés köréről válhatunk javaslatot egy hónapon belül itt a parlamentnél. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Omar G. kolléga a GUE szak, frakcióban. Köszönöm. Hogyha a 23-as cikkben akartuk volna a struktúrás párbeszédet, ez azért van, mert mindannyian félünk a legrosszabbtól, és most a legrosszabb itt van előttünk. Emlékeztetnünk kell arra, hogy az Európai Parlament volt az egyetlen olyan intézmény, amely a legutolsó percig küzdött ezen kondicionalitás bevezetése ellen az alapok által szabályozásában. És van itt egy következetlenség a tanács részéről, amely egyrésztről a bíróságról beszél, és másrésztről pedig az Európai Parlament pedig harcolt ezen kondicionalitás ellen. És itt az alapok felfüggesztése merül fel, amely a mi frakciónk számára igazságtalan szankció, abszurd is egyben, és veszélyes. Igazságtalan, mert a régióknak kell megfizetni ezt az erős árat, a politikai és költségvetési döntések árát, amely az ő hatáskörükön kívül van. A gazdasági szempontból abszurd ez, strukturális alapok ugye részt vesznek a növekedésben, a foglalkoztatásban, a beruházásokban, a kevésbé fejlett régiókban, amelyeket gyakran nagyon sok probléma sújt, mint Portugália, Spanyolország régiói. És aztán veszélyes is mindez az európai projekt szempontjából, mert a kohéziós politika nem egyfajta ö, változó tényező az európai csúcsok ajánlásai mentén, és ö, nem állíthatjuk azon országok szolgálatába, amelyek véget akarnak venni az EU létének, e amelyek büntetni akarnak, és egy berlini politikát követnek. Hogyha Európa ezt a kisiklást ösztönzi, akkor vállalhatatlan lesz az európai projekt. Most a Brexit után ezt akarjuk valóban, ez itt a kérdés, és a második kérdés, azt hiszem, hogy nincs ért. Nem lenne talán inkább értelme azon országokat szankcionálni, amelyek az alapvető jogokba ütköznek, és az európai projektet elsüllyesztik. Köszönöm az öldek nevében, Vánász. Tisztelt biztos asszony, biztos úr, először is azzal a megállapítással kezdeném, hogy az zöldek számára a makroökonomiai kondicionalitás elutasítandó a kohéziós politika keretében. A regionális alapok felfüggesztése Spanyolország és Portugália esetében kontro produktív intézkedés egyrésztről azért, mert mert olyan régiókat és közösségeket érint, amelyek problémákkal küzdenek, és ez egy kettős büntetés hátrányos csoport a községek számára, amelyek már évek óta az EU megszorító politikája okán létükért harcolnak. Kontraproduktív azért is, mert a források felfüggesztése azt az esélyt illeti magában, hogy Európa még megosztottabbá válik, és a szolidaritás is felvizeződik. Pont azon időszakban, amikor a brit referendum után cselekvésre lenne szükség a beruházások területén, nem pedig az alapok felfüggesztésére. Szerintünk ez teljes mértékben elhibázott lépés, és nagy károkat okozna. Kérésem önökhöz, Krecu asszony, biztos úr, Ugye ön beszélt itt az enyhítő tényezőkről, amikért az Európai Parlament nagyon sokat harcolt. Milyen enyhítő körül, tényezőkre gondol, és milyen mértékben hogyan alkalmazná ezeket? Ugye itt 50%-ról esett szó a források felfüggesztését illetően. Milyen pontos információi és adatai vannak e tekintetben az enyhítő tényezőkkel kapcsolatosan? Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentet teljes mértékben tájékoztatni kellene erről, hogy a strukturális párbeszédet meg megfelelően le tudjuk folytatni, és milyen pontos költségvetési összegekről van is itt szó valójában. Szeretnék rámutatni arra, hogy a strukturális párbeszéd még nagyobb lehetőségeket rejtene magában, ha ezt egy hearing formájában ejtenénk meg. Jó lenne ezen kívül egy állásfoglalást és szavazást is tartani az Európai Parlamentben. Köszönöm. Thank you, thank you Köszönöm szépen, Damato asszony. Köszönöm, elnök úr. Az ötcsillagos mozgalom kritizálja a makrokondicionalitást, ez a gazdasági, szociális és területi kohézió ellen hat, ami egyébként a szerződésekben szerepel, és penalizálja ezt ez a regionális és helyi közösségeket, hiszen így nem tudják a projektjeiket lefolytatni, amikor az államadóság növekedése a központi kormány hibája. Ez áll a hatos kohéziós jelentésben is. Most a 23-as cikket kell aktiválni ezen két országgal szemben, amelyeket drákói megszorító intézkedések foly, sújtottak. Nem sikerült a stabilitás és növekedési paktum kritériumait betartaniuk. Mm, továbbra is a kohéziós alap a fő beruházási eszköz az EU-ban, a gazdasági irányítás diktátuma alá vonja ezeket az országokat a források felfüggesztésével a 23 cikk mentén. Nos, ez a regionális politikát károsítja, amely valóban disztributív, és a beruházások jellemzik. Valóban meg vagyunk döbbenve, hogy csupán könyviteli kritériumokat alkalmaznak ezen két ország operatív programjaira, valóban így akarjuk leküzdeni az euroszkepticizmust, amely annyira aggaszt minket? Ez a két ország nehézséggel küzd, és még inkább penalizálják önök őket. A szolidaritás koncepciója szerepel a szerződésekben, de talán ez a bizottság elfeledkezett erről. A portugál miniszter Centeno kiemelte, hogy a punitív logika szempontjából a felfüggesztés teljes mértékben ellentmondásos azon döntésekkel, hogy ne alkalmazzuk a szankciókat az ex- a túlzott deficit miatt. Ez szankcionálná a területi projekteket is, a regionális projekteket. A bizottság tud-e pontos adatokat szolgáltatni a két ország szociális-gazdasági helyzetével kapcsolatosan? Mi lenne a hatása a felfüggesztésnek? Létezik egy erre vonatkozó értéke, és nem hallottunk ilyen adatokat itt ma. Aztán ugyanezen cikk 16-os bekezdése szerint a bizottság 2017-ben meg kell, hogy vizsgálja újfent ezt a cikket, és be kell, hogy mutasson egy jelentést jogalkotási javaslattal. A gazdasági válság sokkal rosszabb, mint 2013-ban. Kérem tehát, hogy ezt mindenféleképpen tegyék majd meg. Thank you very much. Köszönöm szépen. Broa urat nem látom itt a teremben, nem, valóban nincs itt, akkor meghallgattuk a koordinátorok kérdéseit a regisztrálbizottságból. Katajnán úr, Krecó asszony, most lehetőséget kapnak a választatásra. Ki, ki kezd? És megkérhetem önöket, hogy még négy-öt percben próbálják meg összefoglalni. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a véleményüket, hozzászólásaikat, kérdéseiket, megpróbálok az aggájaikra, felvetésékre reagálni a lehető legpontosabban. Aztán Krecu biztos hogy még részletesebb válaszokat fog utána adni. Először is szeretnék hangsúlyozni egy dolgot. Az Európai Bizottságnak jogi kötelezettsége, hogy fellépjen. Nem politikai akarat kérdése, hanem jogi kötelezettség. Ezért vagyunk itt. Másodszorban az alapok felfüggesztése vagy részleges felfüggesztése nem jó okok miatti szankció, ez a kifizetéseket nem fogja érinteni. Nem fogja a kifizetéseket érinteni. A kormányok ráadásul el tudják kerülni a tartós veszteségeket. Továbbá ez nem jelent mást, mint azt, hogy ők a vállalásaikat teljesítsék. A két kormány, a két kérdéses kormány ígéretet tett a többi tagállamnak és a saját állampolgáraiknak is, hogy a fiskális előírásoknak megfelelnek. És mihelyt ezt megteszik, mihelyt az ígéretüket teljesítik, ez a szankció oka fogyottá válik. Biztos vagyok benne, hogy senki nem hiszi ebben a teremben, hogy a két kormány meg fogja tartani az ígéreteit, amit a többi tagállamnak, illetve a saját állampolgárainak tett. De nem akarok előre ítélkezni a bizottság jövőbeli döntéseivel kapcsolatban. De még abban az esetben is, hogyha úgy döntünk, hogy részleges felfüggesztéssel élünk, jelentős kifizetések és további fennmaradó kötelezettségvállalások maradnak a két tagállam számára. Sőt, még sokkal többszörös, mint amennyit ez a két tagállam eddig ebben a programidőszakban képes volt felvenni. Tehát egyetlen megkezdett projekt sem fog veszélybe kerülni, egyetlen sem. És az utolsó pont, és biztos vagyok benne, hogy ez is mindenki számára világos, de azért vannak a strukturális alapokban feltételhez kötöttségek, mert ennek megvan a maga a logikája. Vannak ex ante előzetes és ex post feltételek. Ennek az oka az, hogy amikor az európai adófizetők pénzét kezdjük el felhasználni, akkor meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ez a pénz hozzáadott értéket fog teremteni, és megfelelően használják fel. A társjogalkotók, a tanács és a parlament nagyon jogosan hangsúlyozták azt, hogy ha a makrogazdasági feltételeket, és ha a makrogazdasági környezet kedvezőtlen, akkor nem lehet a közpénzeket hatékonyan felhasználni. Ehelyett gyakorlan elvesztegetik az adófizetők pénzét. Ezért nagyon fontos, ezért ennyire fontos az exante és export feltételek használata, hogy az adófizetők pénzével jól gazdálkodjunk. Most pedig Kreci biztos asszony folytatja. Ha megengedik, akkor az anyanyelvemen folytatnám. elmondom, hogy egyetértek mindazt. Egyetértek az önök álláspontjával, amik itt most elhangzottak ezen a fórumon. Meg vagyok győződve arról, hogy itt valóban legutolsó lehetőségként merülnek fel ezek az intézkedések, ahogyan erre Fannisteroy úr, Kodzolinu úr és más képviselők is emlékeztettek. Fontos kiemelni egy dolgot. Itt most egy olyan dologról beszélünk, amely nem ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan kezelték a forrásokat ezek az országok, hanem itt a szabályokról van szó, amelyek tartalmazzák a makroökonomiai kondicionalitást a beruházási alapok, illetve strukturális alapok esetében. Ez két olyan döntés, amelyet a tanács hozott, ugye itt a 2000 13-ig terjedő időszakról van szó, és a túlzott deficit eljárásról. Itt van ugye a 23-as cikk, ahogyan ez elhangzott, ez kötelezi a bizottságot arra, hogy javasolja a tanácsnak ezen kötelezettségvállalások felfüggesztését a következő évekre vonatkozóan. Ismétlem, hogy kifizetések helyett kötelezettségvállalásokról van itt szó, a kifizetésekre továbbra is sor kerül. Aztán azt is el kell mondanom, hogy csodálom ezt a két országot, támogatom őket, olyan országok ezek, amelyek esetében el kell jutni az egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Múlt héten Madeirán láttam, jártam, és mélységesen megérintett a tűzvészek nyoma, amely ezt a régiót sújtotta ezen a nyáron. A szolidaritás alapján mindenképpen segíteni lehetne ezen térségnek. Nehéz tehát a helyzet, és még nehezebb ilyen nehéz helyzetben a kötelezettségvállalások felfüggesztését kérni 2017-re, de hát ezt írják elő a szabályok. Biztos vagyok benne, hogy a kormányok kötelezettséget vállalnak majd, és október 15-én egy olyan jelentés születik, amely azt mondja ki, hogy fontos előrelépések történtek a stabilitási paktum betartása tekintetében. Nem a számokat akarjuk itt lóbogtatni, amikor beavatkozunk, és azt is el kell mondanom, hogy a 2015 és 20 közötti időszakban ugye 38 milliárdról volt szó Spanyolország számára. 2014 és 16 közötti időszakban tehát 8,2 milliárd kötelezettségvállalás került előirányzásra. Mostanáig 1,5 milliárdot fizettek ki Portugáliának. Azt hiszem, hogy mindez azt jelenti, hogy 2010-ig elég forrást költöttek el ezen országokban, ha sor kerül a felfüggesztésre, akkor azt hiszem, hogy ennek a kihatásai világosak. Egy dolgot szeretnék megismételni, ezek az országok nagyon sokat költöttek ebben az időszakban, nagyon sokat segítettük őket 2016-ban, ezeket a régiókat, hogy ezen forrásokat arra használják, hogy segítenek a polgároknak, a térségeknek. A tanács a megfelelő költségvetési intézkedéseket is alkalmazta, hogy a fiskális kompakttal összhangban járjunk el. Ami pedig az enyhítő tényezőket illeti, ugye itt azt hiszem, hogy Vána képviselő kérdezett erre rá, Nos, itt a munkanélküliségi rátáról van szó egyrésztről, amely mindkét országban nagyon magas. A felfüggesztések szintje igen csak alacsony lehet, hogyha figyelembe vesszük a munkanélküliségi rátát. A munkanélküliségi ráta ugyanis az EU-s átlagnak jóval fölötte van. Ha felfüggesztjük a forrásokat, akkor ez nyilván a munkanélküliség további növekedésével járhat. Ezt tehát mindenféleképpen figyelembe kell venni, amikor a felfüggesztésről beszélünk. Egyébként e, mindezeket a szabályaink is tartalmazzák, ezeket az enyhítő tényezőket. Különösen a 23-as cikk 3-as bekezdése. Köszönöm szépen a válaszokat, még négy hozzászóló van ez van a listámon, nem tudom, van-e még további kérés, Posztináró úr, tehát öten, és Valina, tehát hatan jelentkeztek. Ön az első, Ruesz úr, a regi szakbizottságból egy-egy perc, maximum egy picit lehet túllépni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az egyik érintett ország polgára vagyok, és megfelelő politikai magatartással szeretném ezt a kérdést kezelni. A szabályoknak rugalmasnak kell lenniük, Spanyolországgal, Portugáliával kapcsolatosan hozott intézkedéseknek is rugalmasnak kell lenniük. A kormányok kéréseit és kötelezettségvállalásait is figyelembe véve, a beruházásokra is figyelemmel kell lenni, a polgárok bizalmát is figyelembe kell venni ezen két országban. Kérdésem az, hogy mi változott a június 27-i ajánláshoz képest augusztus 8-áig, ugye ami a tanács döntését illeti, hogy alkalmazzák-e, avagy sem a szankciókat? Vannak-e új érvek, amelyek a források felfüggesztése mellett szólnak? Ez tényleg abszurd lenne és megmagyarázhatatlan. Hogyan lehet ugyanis a polgároknak ezt a mélységes igazságtalanságot megmagyarázni? Hiszen több év súlyos áldozatvállalása nyomán sikerült az országokat a helyes útra visszaterelni. Portugália nagy áldozatokat hozott, valamennyi portugál, a közhatóságok, a vállalatok, a társadalom mindannyian tudják ezt. Hogyan lehetséges az, hogy Európa most a gazdasági növekedést, a beruházásokat akarja előmozdítani, munkahelyeket akar teremteni? Hogyan lehetséges egyáltalán arra is gondolni, hogy szankciókat alkalmazunk, ilyen jellegű szankciókat? Aztán felmerül bennem az a kérdés is, a biztosok tudják, hogy van egy állami beruházási központ Portugáliában, amely 2014-16 között az EU-s forrásoknak köszönhetően fontos beruházásokat eszközölt, és nagyok az elvárások a beruházásokkal kapcsolatosan ezen országokban. Nos, azt kérném a két biztostól, hogy gondolkodjanak el ezen lehetséges döntés következményein, és még azt mondanám el, hogy politikai szempontból nagyon elmélyült elemzésre van szükség, már ami a következményeket, kihatásokat illeti, a 23-as cikk alkalmazását követően. Rodríguez. Rodríguez asszony. Köszönöm. A források felfüggesztése Portugáliával szemben igazságtalan. Nagyon nagy erőfeszítéseket tettek ugyanis a portugálok ezekben az években. Nem jó, hogy nem veszük figyelembe a portugál kormány által elfogadott intézkedéseket, a nemzeti reformprogramot sem. Ez nem helyes, az igazságtalan. A portugál kormány nagyon erős megszorító politikával élt 2016-ban is, és így a deficit jóval csökken, majd a 3% alá csökken, és mindennek negatív kihatása lesz a gazdaságra, a beruházásokra, a szegénységgel szembeni küzdelemre, mert a felfüggesztésnek, és a beruházások szintje is csökken. A bizottság ajánlás, amelyet a tanács hitelesített, annak van értelme, mert mint a bírságok törlése. A biztosok szerint itt ugye kohéziós politikáról van szó, és van elképzelés, elképzelésük arról, hogy miféle euroszkepticizmust fog ez kiváltani, milyen hatása lesz Portugáliában és Spanyolországban olyan polgárok körében, akik négy éve szenvedik meg a megszorító politika következményeit. Miféle kohézió az ilyen? A parlament nem fogja az ilyenfajta nyomás gyakorlás, nem fog ennek engedni. The floor is yours kolléga. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy ez a struktúrált párbeszéd nem a halállal fog járni. Itt meghallgatva a bizottság képviselőit, akiket természetesen nagyra tisztelek, ők azt mondják, hogy minden rendben, itt egy részletkérdésről van szó, pár intézkedést foganatosítunk, amit meg kell tennünk, és ennek nem lesz semmiféle gazdasági kihatása. Ha ez így van, akkor értem, miért vagyunk itt? Miért pocsékoljuk az időnket erre a párbeszédre? Miért szítjuk a haragot és a rossz érzéseket? Én nagyon ellenzem ezeket az intézkedéseket, eljárásokat. Rossz az időzítés és aránytalanok. Mint ahogy Portugália is elmondta, Spanyolország is ugyanezt mondja, évente fél millió munkahely születik, és így lehetünk az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság Európában. Az emberek arról beszélnek, hogy szankciókat alkalmaznak Spanyolországgal szemben, és ezt nem értik. A populizmus egyre inkább növekszik, és itt szerintem olyan elveket sértünk, amelyek megakadályozzák a jövőbeni fejlődést. Fernek kell lennünk, méltányosnak, és nem szabad, hogy a konvergencia sérüljön. A konvergenciára, épülő politikára van szükség, nem szabad bizonytalanságot szítanunk, elsősorban olyan régiókban, amelyek tanúsított régiók. Ez a bizonytalanság ugyanis megbénítja a növekedést. Köszönöm. Bresson asszony. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Ahogyan egyes kollégák már elmondták, ez haszontalan intézkedés, vagy pedig világos az, hogy a parlament teljesen nyilvánvaló módon, és önök nem tettek úgy, hogy nem vették ezt észre, azt a véleményet fejezte ki, hogy nincsenek meg a feltételei annak, hogy a 23-as cikk szerinti szabályokat alkalmazzuk. Szerintem nem állnak fenn ennek a feltételei szerintünk. E két ország hatalmas erőfeszítéseket tett és tesz. Az, hogy ilyen módon megbüntetjük őket, aztán vannak olyanok, akik számos szabályt megsértenek, mint például a szubszidiaritást, aztán a beruházási bizalmat. Tehát itt mindenféleképpen a szabályokat, az elveket meg kell őrizni. A kohézus politika beruházásai az egyetlenek európai szinten, amelyek biztosak, és amelyek elvárásokat keltenek a gazdaságban, mégpedig pozitív elvárásokat. Mindenre gondolniuk kellene önöknek, a biztosoknak, amikor ugye a strukturális párbeszédet létrehoztuk, akkor talán tréfeltünk, azt gondolják önök? Vagy menjenek vissza a tanácshoz, és közöljék, hogy nincsenek ennek meg a feltételei. A bizottság nem végrehajtó, a parlamentet is képvisel, és valamennyi európai intézményt. Mi világosan kijelentjük, hogy nem állnak fenn a 23-as cikk alkalmazásának feltételei. A következő hozzászóló, Vallina asszony, kérem, hogy tartsa az egy percet. suspensión de, de los pagos. Üdvözlök én is mindenkit. Azt hiszem, hogy ez az egész lépés nem következetes és erkölcstelen, ugyanis további megszorításokat ró az állampolgárokra. És azért következetlen, hiszen az alapnak a célja a szociális és területi kohézió elősegítése, és pontosan az ellenkező hatást váltja ki ez az eljárás. A közvetlen hatása az instabilitás lesz, és jogszabály ellenes is, ugyanis a 23.11-es cikk kimondja, hogy arányosnak kell lennie a fellépésnek, és biztosítania kell az egyenlő bánásmódot a tagállamok között. Itt elhangzott a munkanélküliségre történő utalás, nagyon jól tudjuk, hogy Spanyolországban ez milyen méreteket ölt, ezen kívül a tagállamok közötti egyenlőség elvével is szembe megy mindez. A Maastrichti, kritériumok elfogadása óta a legtöbb tagállam nem teljesíti a költségvetési hiányra vonatkozó előírást. Egy német kutatóintézet szerint Németország esetében ez 114-szer fordult elő. Ez azt jelenti, hogy Spanyolországnak vagy Portugáliának kevesebb joga lenne, mint Németországnak vagy Franciaországnak? Bostináró úr, kérem egy percben. Rendben, egy percet szólok. Elnök asszony, biztos asszony, biztos úr. Én most nem arra kérem önöket, hogy Stiglitz vágyait olvassák el a 3%-os ortodoxia tekintetében. Ez nagyon érdekes olvasmány lenne, de most mindezt félretéve. Önök azt javasolják, vagy olyasmit javasolnak, ami politikailag teljesen inkorrekt. Két olyan tagállam esetében, amelyet a legsúlyosabban sújtott a megszorítások politikája. Ezen túlmenően a régiók szankcionálása a nemzeti kormányok által elfogadott politika következtében teljesen elfogadhatatlan. És a Regi Szakbizottság, illetve a Régiók Bizottsága is mindig ellenezte ezt. Itt egy olyan precedenst teremtenek ma, a jövőre nézve a kohéziós politika keretében, a jelenlegi pénzügyi keret kapcsán szerintem nagyon veszélyes. Én azt kérem, hogy ezeknek az intézkedéseknek az összhatását vizsgálják meg, amelyek az új kohéziós politikát valósítják meg. Romén, Romániát említeném, ahol is három operatív programot felfüggesztettek nem egészen ismert okok miatt. És ennek következtében a populizmus és az euroszkepticizmus csak fokozódik. Szerintem nézzünk körül a saját berkeinken belül. Ha 2019-et tartjuk szem előtt, akkor meg kell vizsgálni, hogy ma milyen lépéseket teszünk. A parlament vagy támogatja az uniót, vagy blokkolja. Accept my apologies. Fernández úr, elnézést kérek, nem tudtam, hogy ön helyettesít valakit. Semmi probléma. Hoy Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit nehéz helyzetben vagyok ma, mert szeretnék kiállni a spanyolok mellett és a spanyol kormány mellett, ami nem tett semmit, bár tehetett volna, hogy a deficitet csökkentse sőt a választások előtt csökkentette a gazdagokra kirót adót, és nehéz ebben a helyzetben azt mondani a bizottságnak, hogy a lehető legkevesebbet tegye annak érdekében, hogy a strukturális alapokat felfüggesse e törvény felülvizsgálata nélkül. Hogyha a bizottság szeretne valamilyen felfüggesztéssel élni akkor gondoljuk végig azt, hogy milyen formában, pontosan milyen formában fogják ezt megtenni, hiszen kizárólag formálisan szabad ezt megtenni, hogy a parlament lobbizhasson a tanácsnál az ellen, hogy formális határozatot hozzanak. Az Európai Bizottság mit fog tenni? Az illegális magyar népszavazások és holland népszavazás miatt még ezek is milyen nagyon fontos pontok, amiket végig kellene gondolni, amikor a kifizetések felfüggesztéséről beszélünk. Az emberek automatikus szabálynak hiszik ezt Európában, és lehet, hogy azt reméltük, hogy a helyzetüket fogja javítani. Biztos asszony, biztos úr, az európai projekt az önök kezében van. Mentsük meg együtt Európát. Köszönöm szépen. A Regi Szakbizottság részéről az utolsó kérdés is elhangzott. Kérdezem a biztosokat, hogy szeretnének-e most reagálni. Elnök asszony. De ő egy regi szakbizottsági tag helyett szólt hozzá, mondja az elnök asszony. Ezt a két elnök megbeszélte, és ez az úriember, a képviselő úr, az egyik regi szakbizottsági tag idejét használta fel. Ez tehát a helyzet. Tisztelt biztosok, akkor megadom önöknek a szót. Katányan úr, három-négy perc, ha lehetséges. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. A rugalmasság kérdését felvetették. És amint látható, az Európai Bizottságnak, ahol volt lehetősége választásra, ahol volt manőverezési tere, ott rendkívüli rugalmasságot mutatott el két ország kapcsán. Ez az oka annak, hogy Spanyolország és Portugália nem kapott például bírságot, de jogi szempontból kötelezettek vagyunk arra, hogy az előirányzatok egy részét felfüggesztjük. Ez egy másik jogszabályban szerepel. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy ugyanebben a pillanatban, amikor két kormány a saját költségvetési tervét benyújtja, amely meg kell, hogy feleljen a kötelezettségvállalásaiknak, azon fiskális csomagnak, amit ez a két kormány elfogadott, tehát mihelyt ez megtörténik, az Európai Bizottság felfüggesztheti a felfüggesztést. Tehát minden a tagállamok kezében van. Egyetlen centet sem fognak elveszíteni, hogyha a kormányok megteszik azt, amit megígértek az állampolgáraiknak és a többi tagállamnak. Legalábbis én személyesen határozottan hiszem azt, hogy a kormányok meg fogják tenni, amit ígértek, mert megígérték, és megértik azt, hogy milyen komoly, súlyos helyzetbe kerültek, és nem akarnak kockázatot vállalni, amelyel akár ronthatnák a gazdasági helyzetüket. Tehát minden a tagállamok kezében van. Valaki említette azt, hogy a bizottság meg akarja büntetni egyes régióit Európának mert a kormányok nem jól teljesítenek, és játszadoznak a szabályokkal. Nagyon nehéz azt látni, hogy prosperáló, növekvő régiókat fogunk látni, hogyha a központi kormányok rosszul végzik a munkájukat, és fordítva. A gazdaság csak akkor lehet erős, a nemzeti gazdas, nemzetgazdaság, regionális gazdaság egy erős nemzetben lehet erős, ezek összefüggenek. Ezért fontosak a makrogazdasági feltételrendszerek. Van egy dolog, amiben nagyon könnyen egyetérthetünk. Senkinek nem érdeke, hogy egy centnyi pénzt is elveszítsenek ezek az országok, és teljes mértékben megvalósítható és lehetséges, hogy mihelyt a kormányok teljesítik az ígéreteiket, amit vállaltak, akkor ez nem is fog elveszni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Krecu asszony, szeretne hozzászólni? Barc. Néhány szót, ha lehet. Először is meg vagyok győződve, hogy itt nem a süketek párbeszédéről van szó. Itt meghallgattuk az önök agájait, véleményét, Katainen eh, alelnök úrral most eh, azzal a céllal jöttünk ide, hogy meghallgassuk az önök agájait, de nem kívánunk most eh, dönteni a kollégium nevében, nem dönthetünk, nem mondhatjuk most ki, hogy mely programok felfüggesztéséről, vagy egyáltalán hány program felfüggesztéséről lesz szó. Ez a döntés majd egy későbbi szakaszban születik meg, miután a javaslatot a kollégium megvitatta. A két ország jelentését is várjuk, ők azt ígérték, hogy egy költségvetés tervezetet tesznek le az asztalra október 15-éig. A hatos csomagnak megfelelően a bizottság ezt a pénzbírságot 0,2%-os, GDP 0,2%-át kitevő bírságot kérhette volna, de Spanyolország és Portugália kére, kérvényezte ennek törlését. Ez a pénzbírság valóban komoly, súlyos hatással és hosszú távú hatással járt volna a két országra nézve. A két ország megerősítette azon kötelezettségvállalását, hogy október 15-éig megfelelnek a stabilitási és növekedési paktum előírásainak. Bostináru urat pedig arra kérném, hogy cseréljünk helyet. Ha ön lenne az én helyemben, mit tett volna? Azt hiszem, hogy a regionális politikának nincsen elkötelezettebb támogatója nálam, különösen olyan országokban, mint Spanyolország és Portugália. Én tudom, hogy az EU szerződésben a kohéziós politika azt a célt szolgálja, hogy a regionális egyenlőtlenségeket elsimtsa kiegyenltse ez az egyik font, legfontosabb célunk. De vitát kell folytatnunk. Folytatnunk kell egy ilyen párbeszédet, hiszen önök képviselik az egyes országok polgárait, és ahogy Kozolino képviselő is elmondta, ez a korábbi jogalkotók által elfogadott jogszabály. Önök módosíthatják a jogszabályokat, senki nem akadályozza meg önöket ebben. Ön egy olyan régióból jön, ahol a makrogazdasági feltételeknek nem felelnek meg. Dél-Olaszországról beszélek. És hogyha nem tartják tiszteletben a makrogazdasági feltételeket, akkor ennek következményei vannak. Vannak olyan régiók, ahol több millió eurót fizettünk ide, ezeknek nincs látható, kézzelfogható eredménye a növekedésre vagy a munkanélküliségre. Egyértelmű kapcsolat van a költségvetési deficit és az előzetes, az ex ante kondicionalitások között. Ez utóbbiaknak a célja, hogy megfelelő stratégia készüljön minden egyes régióban. Ugyanis az ilyen előzetes kondicionalitás határozza meg például a digitalizáció stratégiáját, illetve egyéb területeken a stratégiákat. Goltieri úr is elmondta, és én is meg vagyok győződve arról, hogy egyes országok esetében ezek a feltételek pozitív kihívást jelentenek. Olaszország nem alakított volna ki megfelelő szakpolitikát bizonyos területeken, ha ezek a feltételek nem érvényesültek volna. De említhetném például Lengyelországot is. Itt pozitív ösztönzőkről van szó, megfelelő kereteket kívánunk ezáltal teremteni, hogy a beruházások maximális hatást érjenek el az adott régióban. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, biztos asszony, köszönöm a Regi Szakbizottság tagjainak. Ez volt a tárgyalás a párbeszéd első fele, a struktúrált párbeszéd első szintje, és a biztosok jól hallották a Regi Szakbizottság tagjainak az üzenetét. Szeretném hangsúlyozni, hogy mi, a szakbizottsági képviselők tudjuk, hogy a kohéziós politika szerepé szempontjából mi a, a jövője szempontjából mi a szerepünk. Tudjuk, hogy a kohéziós politika és a jobb gazdasági kormányzás közötti kapcsolatot meg akarjuk érteni, meg akarjuk tartani. Értjük a helyzetet, de ugyanakkor szeretnénk a valódi adatokat, a valódi körülményeket és álláspontokat is ö, hallani, figyelembe venni, és szeretnénk pontosan látni, részletes adatokkal alátámasztva, hogy a bizottság hogy kíván fellépni, most pedig Gualtieri kollégának adom meg a szót. Most következik az Econ fordulója, ugyanezt a formátumot, mi ha a saját formátumunkat fogjuk használni, négy perces kérdés és válasz blokkokat tartunk, de párbeszédről van szó, a képviselők persze nyilatkozatokat is tehetnek, vagy rövid kérdéseket is megfogalmazhatnak. Egy kicsit szabadabb módon használhatják fel az idejüket. Burkhard Bác az első, aki szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Katajnen alelnök úrnak és Krécu biztos asszonynak ezt, az, ezt a közös eszmecserét a mai napon. A bizottság kötelező van arra, hogy a kötelezettségvállalások felfüggesztésére irányuló javaslatot tegyen a struktúrás alapok kapcsán. Egy ilyenfajta javaslat abból a tényből következik, hogy a, tány, a tanács megállapította, hogy a e két tagállam nem ha, hozott hatékony intézkedéseket a deficit korrektúrája céljából mindez idáig. A kötelezettségvállalások felfüggesztés a bizottság feladata. Az ESCF rendelet nyomán rendelkezik ezzel a bizottság, és azt szeretném hangoztatni, hogy ami az előttem szólókban némileg zavart, hogy azt mondották sokan, hogy ellene vagyok, azért, mert mindig is ellene voltam. Hát ez egy elég gyenge érv. Hogyha ezt így kezdjük a parlamentben, hogy mindig is elleneztem a múltban valamit, ezért most sem szeretném ezt, akkor nehéz lesz az együttműködés. Főleg itt az elsősorban ülő kollégák jutatták ezt nagyon világosan kifejezésre. Itt tehát kötelezettségvállalásokról van szó, nem pedig már futó projektekről, ezt helyesen hangsúlyozta a biztos, hanem jövőbeli projektekről van itt szó. És véleményem szerint arról sincs szó, hogy a forrásokat sztornóznánk, hanem egy lehetséges, hangsúlyozom, lehetséges felfüggesztésről van szó. Tehát a források, amelyek fel lesznek függesztve, később felszabadíthatóak, amennyiben fennállnak majd ennek a feltételei. A bizottság azt hiszem, hogy elég lehetőséggel rendelkezik, és ami számomra fontos, az az, hogy hogyan, mit és mikor óhatja a felfüggesztést konkrétabbá tenni. Ugye láthatjuk Portugália és Spanyolország nehéz helyzetét, és ezért szerintem mindenképpen van egy különbség a két ország között. Spanyolország más utat jár. Sajnos az új portugál kormány nem ezt az utat járja. Az érintett tagállamok tehát a forrás csökkentés kemény eszközével szembesülhetnek, és a felfüggesztés keret feltételei mindenképpen a bizottság által határoz, meghatározandó objektív kritériumok mentén kell, hogy történjen. A bizottság tehát jog szerint egy javaslattal kell, hogy éljen, de természetesen itt bízom a bizottság bölcsességében is. Ez egész egyszerűen kötelessége a bizottságnak, hogy éljen ezzel a javaslata, megalkossa ezt a javaslatot. Az én jogfelfogásom is ezt kívánja, és sok más személy a frakción belül, akik nem akarják a bizottságot jogsértésre felszólítani mivel még 30 másodpercen van, még a bizottságnak is időt szeretnék egyébként hagyni, hogy válaszoljon az általam feltett kérdésekre. Még egy kérdést szeretnék feltenni. Érdekelne, hogy a bizottság mikor akar előállni egy ilyenfajta javaslattal? Ki szeretne először válaszolni? Alelnök úr, nagyon röviden. az utolsó kérdésre vagy pontra, hogy a bizottság mikor nyújtja be, nincs még menetrendünk, még erről nem döntöttünk, úgyhogy Krecu biztos asszonyal holnap fogunk jelentést tenni a kollégium előtt, és ezután fogjuk meghatározni a konkrét dátumokat. De a rendelet szerint, amennyiben részleges felfüggesztésre kerül sor, akkor azt azonnal az Európai Bizottság elemzése után meg kell tenni. Tehát ez nem egy lehetőség, hanem egy kötelezettség a részünkről, hogyha lépni kell, akkor azonnal kell lépni. Hát Balc úr azt hiszem egy kicsit mást mondott, tehát hogy a, a when az a kérdés, hogy mikor, az nem csak a felfüggesztésre, hanem magára a javaslatra is vonatkozik, mert a rendeletben sehol nincs említés arról, hogy mikor kell a javaslatot megtenni. A tizedik bekezdésben a határozat meghozatala utáni egy évre utalt Krecu biztos asszony, de én a rendeletben a Balc úr által említett időpontra nem találtam utalást. Beres asszony. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, megmutatjuk ennek a struktúrált párbeszédnek a fontosságát, amiért a parlament nagyon sokat harcolt, hogy ezt beilleszük a jogalkotásba. Azt hiszem, hogy megmutattuk, hogy egy politikai, gazdasági, jogi, számviteli vita során mennyire fontos az, amiről ugye itt most beszélünk. Katainen biztos úr az érdekelne, hogy ugye itt van el, előttünk, és nem pedig Portugáliában, amikor Portugáliának új ö, pénzügyi segítségnyújtási programra lenne szüksége ebben a helyzetben, amit megtapasztalunk. Miről is beszélünk itt? Katainen úr, a beruházásokért felelős biztos valamelyest a két ország helyzetét illetően, különösen Portugália helyzetét illetően láthatjuk, hogy ezen országokban a beruházások magas szintjét igencsak veszélyezteti az az igény, hogy a stabilitási paktum igényeire, követelményeire feleljenek, amely a kettes és hatos paktum követelményeivel egészül ki. Ezen országoknak európai kapacitásra van szükség a beruházások tekintetében, különösen a strukturális alapokon keresztül. Önök ugyanis tudják, hogy az államadóság szintje, illetve a magánadóságok szintje mennyire magas, és ez beszűkíti a beruházások mozgásterét. Ugyanakkor Juncker elnök úrral együttesen elnöklik az FC tervet, a stratégiai beruházási tervet, és sajnos a portugál gazdaságot nem tudják beruházásokkal ellátni. 110 milliárd euróból csak 5 milliárd eurót juttattak Portugáliának. Krecu asszony azt mondja, hogy nem olyan súlyos ez, hiszen ezek csak átmeneti intézkedések, csak rövid távra hozzák majd őket, de ő nagyon jól tudja, amikor egy törékeny gazdaságról beszélünk, akkor ugye minden jel, minden negatív jel, amelyet a beruházók felé küldünk, az igencsak aláshatja a bizalom légkörét, ami ugye elengedhetetlen lenne a beruházásokhoz. Azt hiszem van itt közös célunk Portugália helyzetét illetően 2,5%-os deficitet fog felmutatni az ország. Hát mit akarunk még többet? Önök még nem hozták meg a javaslatukat, és jó, hogy struktúrált perbeszédet folytatnak. Talán javaslattal élnék, Persze be kell tartani a szabályokat, elemezni kell a helyzeteket, a formákat. A, beru- a bizottság azt mondta, hogy lehetne zéró szankció is, a parlament pedig zéró felfüggesztést javasolna. Más érveket is hallottam. Jó, akkor felfüggesztjük majd, és akkor meg lehet támogatjuk a 2017-es költségvetést, hogyha ott minden rendben, akkor visszavonjuk a felfüggesztést. Hát a bizottság hitelességét megőrizni szerintem jobb lenne eh, hogyha megőriznék a költségvetést, és utána ellenőrizzék, hogy van-e szükség felfüggesztésre. Tehát a zéró felfüggesztés hasznos lenne, mit gondol ön erről a két opcióról? Ez ugye a parlament hozzájárulása lehetne ahhoz a döntéshez, amelyet remélhetőleg majd közösen hoznak. Akkor ez a rész lezárult. Az ECR részéről Bernd Luke. Elnök úr, először is kritikai észrevételek a bizottság kijelentéseivel kapcsolatosan, hogy itt csak a kötelezettségvállalások felfüggesztéséről lenne szó, és nem pedig a kifizetések kifizetésekéről és nem, semmi pénz nem megy veszendőbe, hogyha ezek az országok az ígéretük, az híven viselkednek. Hát én ezt naívnak tartom, természetesen a beruházási tervezést kell visszafogni majd, ez kockázatot jelent a beruházók szemre, ez növekedni fog, hiszen tudják, hogy a társfinanszírozás attól függ, hogy az országok kormánya kötelezettségeket betartja az EU-val szemben, és gyakran nem teljesültek ezek a kötelezettségek. Természetesen ezen felfüggesztések a beruházási tevékenységek visszafogását és a beruházási tervezés visszafogását eh, eredményeznék. Az a véleményem, hogy ezek az intézkedések, amelyeket itt meg kell hozni, azok elhibázottak, mert nem helyes eh, beruházási kiadásokon spórolni egy ilyen helyzetben, és a hátrányos helyzetű régiókon spórolni. Jobb lenne, hogyha a fogyasztói kiadásokon lehetne spórolni nem mi hoztuk a szabályokat, ugyanakkor az euroszkepticizmus kulca már elhangzott, és ez bizonyosan növekedni fog sok országban, hogyha az Európai Parlament ismételten meg szegi szabályait. A szabályok olyanok, amilyenek, és ezért kell ezeket végrehajtani. Szerintem a legokosabb az, ha elgondolkodunk azon, hogy hogyan lehet megváltoztatni ezeket a szabályokat olyan intelligens módon, ahogyan ez lehetséges. Ugye itt a bizottság finanszírozási vagy kötelezettségvárosi előirányzatait felfüggeszteni, ez nem jelenti azt, hogy a regionális politika megszűnik az országok kormánya természetesen a fogyasztói kiadásokat még átforgathatják a beruházási kiadásokra, akár átmeneti időre is, ahogyan Katainen úr is megjegyezte ezt, vagy akár állandó módon. És így módon a közpénzeket sokkal észszerűbben lehetne felhasználni. Az EU-nak is megvan az a lehetőség, hogy megkísérelje a közpénzek felhasználását, az EU források felhasználását a lehető leghatékonyabban biztosítani, mégpedig úgy, hogy csökkentjük a társfinansz, illetve növeljük a társfinanszírozási részarányt harmadik részről, és ez tehát mindig is lesz az EU részéről egy finanszírozási igény az adott projekteknél, és ez ahhoz vezetne, hogy a leghatékonyabb projektek csak akkor kapnának finanszírozást, hogyha megfelelő nemzetgazdasági hatást ö, ö, eredményeznének, és a, az ösztönző hatás viszont elmaradna. Görögországban láthatjuk, hogy 100%-os EU finanszírozással dolgoznak, tehát nincs is társfinanszírozás, Hogyha tehát ezt a csavart tekerjük tovább, és a társfinanszírozást a harmadik részről növelnénk, hogy ez egy járható út-e, gondolkodik-e ezen a bizottság, hogy a projektfinanszírozást hogyan lehetne egy kicsit átalakítani a leghatékonyabb projektek finanszírozásnak irányába. Köszönöm. Ki kíván szólni, Katajlen úr? Először is nem kívánnék ahhoz szólni, hogy milyen híreket hallottunk Portugália jövőjét, illetően ez nem egy olyan kérdés, amiről én egyáltalán meg kívánnék nyilatkozni. A mi szándékunk az, hogy Portugáliát segítsük a fejlődésben, és hogy visszatérhessen a fenntartató növekedés útjára. Tehát semmiféle destabilizáló hírre vagy üzenetre nincs szükség. Másodszorban Perez asszony azt mondta, hogy Portugáliának minden lehetséges támogatásra szüksége van a magán és az állami beruházások tekintetében. Ezzel én egyetértek. Nem kívánom most itt előre borítékolni a bizottság döntését, de ha úgy döntünk, hogy felfüggesztjük a kötelezettségvállalások egy részét, itt ettől függetlenül komoly összegek kifizetésére kerül sor. Emellett van még számos felhasználatlan kötelezettségvállalás is, még akkor is ez a helyzet, hogyha részben felfüggesztésre kerül sor. Tehát Portugália a jelenlegi programidőszakban nem minden kötelezettségvállalást vagy kifizetést használt fel. Tehát én csak annyit tudok mondani, hogy egyelőre nem tudom megmondani, hogy a bizottság hogyan fog dönteni. Végezetül pedig az idő perspektívájából nézve mindezt. Portugália és Spanyolország október 15-én egy költségvetési tervezetet nyújt be, Ezeket a tervezeteket a bizottság épp úgy elemezni és vizsgálni fogja, mint más tagállam esetében, és amint ez az elemzés vizsgálat megtörténik, és tegyük fel, hogy sor kerül a részleges kötelezettség vagy felfüggesztésre, amennyiben a két ország megfelel a vállalásoknak, akkor mi törölni fogjuk a felfüggesztéseket. Tehát ez a logikai sorrend. Először a felfüggesztésről születhet döntést, és azt követően egy-két hónapon belül annak törlésére is sor kerülhet. Az elnök azt mondja, hogy sajnos nem lehet beleszólni. Ez nem igazságos. Hagytam időt a bizottságnak, hogy a kérdésemet megválaszolja, és most Burkhard Bác és Beres asszony kérdéseire reagált. Hogyha vannak szabályaink, akkor tartsuk magunkat hozzá. Kérem, ragaszkodjon ehhez, hogy a biztos úr az én kérdéseimre válaszoljon. Most Szilvi Gulár kap szót. Igen, de egyetértek Bent Lukéval, hogy uh, minden képviselő kapjon választ. Francia fogok beszélni. A mai vitával kapcsolatban köszönöm a biztosoknak, hogy eljöttek, de nagyon szimbolikus az európai építkezés állapota. Az a benyomásunk, hogy az embernek a táborát ki kell választania nem arról van szó, hogy bizonyos szabályokat alkalmazni kell, hanem arról van szó, hogy vagy azok oldalán állunk, akik enyhe szabályokat, rugalmas szabályokat akarnak, vagy azonok emberek oldalán, akik szigorú szabályokat, vagy a jobb, vagy a bal oldalon. De ennyire nem akarok messzire menni. Arra kérném önöket, hogy gondolkozzanak el három-négy ponton, ami számunkra pontosnak fontosnak tűnik, és megállapodásra kell jutnunk. Először is mindenki egyetért abban, hogy a válság hatása az érintett országokra megéri azt, hogy emberi szempontokat is tekintetbe vegyünk. Együtt építettük fel Európát, nem arról van szó, hogy most büntessük az embereket, különösen nem azokat, akik amúgy is szenvednek a regionális, nemzeti szinten a gazdasági válság következményeitől. Mindenkit érint ez a nyomor, az eh, munkanélküliség, stb. Másodszorban mindenkinek eh, tisztában kell lennie azzal, hogy északon és délen egyaránt elveszítették az emberek a bizalmukat Európában. Azok az országok is, akik hozzájárulnak az európai költségvetéshez, ők azt gondolják, hogy jól kell, hogy felhasználva legyen a pénzük, és ezért nagyon fontos, hogy a szabályokat jól betartsuk. De szerintem az egy karikatúra, hogy a, úgy próbálunk tenni, mint hogyha délen ennek a szegények, és északon a gazdagok. Mindenhol vannak azok olyan emberek, akik hozzájárulnak a költségvetéshez a munkájukkal, a pénzükkel. A szabályokat egyébként ez a parlament nem szavazta meg, és az a benyomásom most, hogy megnéztem a számokat, 479 szavazattal szavaztunk mellette a rendeletnek, a sixpacknek, de nem a szankcióknak. Azt gondolom, hogy a bizottságnak egy kicsit igazságosabbnak kéne lennie, és én franciaként mondom, hogy ne legyen kivétel. Mindenki a saját portája előtt söprögessen, Európát vigyük előre, azt vizsgáljuk, hogy mi az, amivel előre tudunk lépni. Most a, a bizottság harmadik megoldást keres, de én arra szeretném ösztönözni őket, hogy ebben a nagyon nehéz játszmában, amiben nagyon fontos, hogy emlékeztessünk a szabályokra, a szabályokat tartsuk tiszteletben, és intelligensen lépjünk fel, úgyhogy a lehető legkevesebb kárt okozunk. Ehhez kapcsolatosan egy technikai kérdésem lenne. Mi lesz mindennek a, techni- a következménye jövőre vonatkozóak? Hiszen megegyeztünk abban, hogy mindenki egyetért abban, hogy a, a jövőbeli projektek szempontjából ennek komoly következménye lehet a menetrend tekintetében. Hogy tudnak eljárni úgy, hogy a jövő szempontjából a lehető legkisebb negatív hatása legyen ennek a lépéssorozatnak, hiszen ezzel egész Európa jövőjét kockáztatjuk. Biztos asszony. Köszönöm. Pontosítani szeretnék néhány dolgot, amiről Gartieri Hán úr is szólt. A szabályok értelmében nincsen határidő a források felfüggesztésére vonatkozóan. Azonban tudniuk kell, hogy mi a bizottság tagjai biztosokként tájékoztatni fogjuk majd a bizottságot, és bizonyosan tiszteletben fogjuk tartani az Európai Parlament véleményét, illetve ajánlásait. Tehát, mint ahogy elmondtuk, ezeket az ajánlásainknál a ezeket a hozzászólásokat visz, figyelembe vesszük, de hát nem ketten döntünk, hanem a teljes bizottság. Nagyon tetszett az az ötlete, ami az emberi szempontokra vonatkozott. A politikának az a végleges célja, hogy az emberek helyzetén javítson, és kézzelfogható közvetlen szakpolitikákra van e tekintetben szükség. Engem nagyon aggaszt az észak-dél, kelet-nyugat közötti szakadék. A szolidaritás tehát mindenféleképpen nagyon fontos, ami persze megfelelő felelősséggel is jár, és a jogszabályokat is alkalmazni kell. De mint ahogy az elején is elmondtam, az érintett országok 2014-15-16-ból az akkori kötelezettségvállalásokból még óriási összegeket nem használt fel. Tehát, hogyha a kötelezettségek, kötelezettségvállalások egy részét 2017-ben felfüggesztjük, és figyelembe veszük azt is, hogy a két ország nem fog 2020-ig várni amíg a kiigazító intézkedéseket megteszi. Tehát ez egy rövid távú felfüggesztés, és végül is egyetlen egy cent sem fog elvészni. Ez azt hiszem, hogy egy jelképes és politikai döntés. Meg kell találnunk az egyensúlyt, aközött, hogy meg kell felelni a tanács és a parlament által elfogadott jogszabályoknak, másrészt a között, hogy milyen képet vetítünk magunkról egész Európában. Matthias kolléga. Köszönöm. Röviden, röviden várok még, amíg felveszi a fülhallgatóját. Nos, biztos úr, biztos asszony, mióta elkezdtük ezt a párbeszédet, kifáradásig hallom azokat az álláspontokat, amit mi már kezdetben hangoztattunk. És hogyha itt az egyes intézményekről beszélünk, amelyeket a polgárok választottak meg, akkor itt valóban meg kell vizsgálni, hogy itt valójában megszületett a döntés, és ez az európai projekt, vagy legalábbis ami abból maradt, elleni bűncselekmény lenne. Nos, most a portugálok, a spanyolok saját bőrükön érzik ezen ostoba megszorító politika hatásait. Ezek tényleg ostoba döntések voltak, és Katajnen úr szankciókról beszélt, vagy a kifizetések felfüggesztéséről, hogy ez ösztönző lenne, hát ez nem fog ösztönözni senkit. A bizottság sajátos nyelvezetet használ, ez nem ösztönző. Sokan nem szeretik az ön munkáját, vagy az önök kollégáinak munkáját. De mi lenne, ha az ön bérének a felét függesztenék fel? Ez vajon ösztönözni önt, vagy egy büntetésként élni, élni ezt meg? Érdekes, érdekel, hogy hogyan, milyen értelemben használja a bizottság az ösztönző szót. Én itt a cinizmust érzékelem, a büntetés cinizmusát. Úgy mutatják ezt be, mintha ez egy ösztönző lenne, holott ez egy büntetés. És amit e két ország tekintetében a bizottság javasolt, hát ezek voltak azok az országok, amelyeket a múltban a legtöbb nehézség sújtott, megpróbálják betartani a szabályokat, és most megbüntetik őket abszurd szankciókkal, amelyek még kontraproduktívak is, és teljes mértékben igazságtalanok ugye csökkenteni akarják a beruházásokat ezen országokban, vagy arra akarják őket kényszeríteni, hogy megtegyék ezt, hiszen ezek egyfajta minimális rekordok voltak Spanyolországban, illetve Portugáliában a beruházások tekintetében, és most még inkább csökkentik ezt a minimális szintet. Ez katasztrofális kihatásokkal bír majd a gazdaságra nézve is. Teljesen mindegy, hogy hogyan akarják megédesíteni ezt a pirulát. Amit itt előkészítenek, ez egyfajta szabotás, egyfajta állandó szabotás állandó gyenge helyzetbe akarják hozni ezeket az országokat, hogy a bizottság továbbra is rá kényszeríthesse bizonyos dolgokra ezen országokat, amit a demokrácia elutasított. Ez egyfajta szabotás. Azt akarják önök, hogy ezen országok elfogadják ezt az önként és ezeket a visszaéléseket? és emelt fejjel járjanak. Hát ezt nem kérhetik a spanyol és portugál néptől. Az európai projekt korábban a jólét és az előrehaladás szinonimája volt. Most viszont a bizottság egy olyan szöveget akar elfogadni, ahol ezeket a fontos értékeket szétrombolják, mint a kohézió. Hogyha valaki támogatja ezt a szöveget, akkor az európai politika középszerűségét támogatja, és egy káros helyzetet teremt Ön bizonyosan talál majd munkahelyet a Goldman Sachsnál, de egyike lesz azoknak, akik tönkreteszik az európai projektet. Ter természetesen, hogyha választ várnak a bizottságtól, akkor erre hagyjunk időt a spanyolul folytatom. Itt azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy milyen érzés uralkodott el itt a teremben. Ezt nem szabad folytatni. Ez az első következtetésem. De egy kicsikét lépjünk vissza, biztos asszony és úr. önök szándékosan eltekintenek attól, hogy milyen költségvetési célokat fogalmazott meg maga számára a Spanyolország a pénzügyi reform következtében torzultak a az adatok, a munkanélküliség is komoly probléma, ettől eltekintenek. A zöldek, tehát az én frakcióm és a madridi független költségvetési intézet is azt mondta, hogy itt nincs rendben valami. Január és május között 8%-kal esett vissza a költségvetési bevétel, de ezt sem veszik figyelembe, e fölött is szemet hunynak. Gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják, hogy a regionális és helyi önkormányzatok, illetve a polgárok fizetik majd meg ennek az árát, akik egyébként teljesen ártatlanok miközben mások megúszák, akik konkrétan a szabályokat megszegik. Másodszorban végig kellene gondolni, hogy ezekkel a szabályokkal mit kezdjenek. Ezek nem hatékonyak, dogmatikusak. Itt gyakorlatilag egy kötél táncra van szükség. Ha egy szabály nem alkalmazható, akkor ezt nem szabad alkalmazni. Ezt mindenféleképpen felkívántam vetni. És önök szabadon dönthetnek arról, hogy ezeket a szabályokat hogyan alkalmazzák. Miért rendelkeznek ilyen szabad döntési joggal? Ha vannak szabályok, azt mindenkire érvényesíteni kell az EU-ban a GDP szintek is meglehetősen eltérőek. Végezetül pedig először is azt kérdezném, hogy készítenek-e egyfajta szociális hatásvizsgálatot másodszorban. Nagyon meglepett Katainen úr, aki azt mondta, hogy semmi nem fog történni, ugyanis oly sok pénz maradt még. Az érintett tagállamok nem használták fel az eddigi pénzeket, tehát még a szankciók után is lesz pénz. Programokra van szükség, nyilván, hogy az országok csak az alapján használhatják fel a forrásokat. Ez azt jelenti, hogy a saját programjaikban nem bíznak? Ezen kívül, tehát hogyha elmondaná, hogy hisz -e ezekben a programokban. A kollégákhoz fordulnék most. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy a kondicionalitás, jó lehet néhányan megszavaztuk, egy rettenetes dolog. Szerintem a következő részülésen, részben szólítsuk fel a tanácsot arra, hogy tekintsen el ettől. Vice President Kaitainen. Esetleg 30 másodpercben Katainen elnök úr. Hát sajnos nincs időm, hogy tisztességesen megválaszoljam a kérdését, 11 másodperc alatt. A technikai segítségnyújtáson javítottunk, hogy támogassuk a tagállamokat a struktúrális alapok felhasználásában. Ez egy teljesen más szintre érkezett, mint a múltban. Ahogy a korábbiakban is mondtam, senki nem fog egy centet sem elveszíteni, mihelyt a kormányok elkezdik elvégezni azt, amit ígértek, és meggyőződésem, hogy ez a két kormány készen áll, hogy megtegye, amit ígért. Nem azért, mert az EU-s törvények elbírnak valamit, hanem azért, mert ez segíteni fog a két országnak a növekedési útjára lépni ismét. Csak hogyha valaki azt gondolja, hogy nem fogják ezek az országok teljesíteni, amit ígértek, akkor leszünk, akkor áll előttünk probléma. Köszönöm szépen az ERDD nevében, Márko Báli kapsz. Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok sem spanyol, sem spanyol sem portugál, olasz vagyok, azon ország, egyik ország polgára, amely ostoba módon elérte ezeket a szabályokat, és most zsarolhatóak vagyunk, amikor olyan országok vannak, mint például Németország, amely nem tartja tiszteletben a szabályokat, például a többlettel kapcsolatosan, és mit tesz ez ügyben a bizottság? Ez egyfajta gazdasági egyensúlytalanság teljes gazdaságot érinti, ezt vajon szankcionáljuk? Ami Dél-Európát illeti, most egy olyan problémáról vitázunk, amely politikai és gazdasági jellegű egyaránt, a gazdaság és monetáris unióhoz kapcsolódik, ezt nem oldjuk meg. És a szabályok tovább növelik ezt a problémát, és az elhibázott ponton szankcionálnak. Azon országokban, ahol inkább segítségre lenne szükség, most leblokkoljuk az európai forrásokat, és az olyan országok, amelyek egyensúlytalanságot teremtenek, mint Hollandia vagy Németország a, kifizetési mérleg, a fizetési mérleg kapcsán, Hát nekik előnyösebb eljárásaik vannak, vagy ott van például Franciaország. Franciaország az Franciaország, mondotta Juncker, azt tesz, amit akar, ez azt jelenti, hogy a szabályok nem működnek. A gazdasági monetáris problémára kell összpontosítani, hogyha ugyanis nem figyelünk a gazdasági és monetáris unióra, és egy gazdasági térségre, amely nem integrált, és továbbra is elhibázott reformokat kérünk, a bércsökkentés, vagy az nem népszerű intézkedések kapcsán, akkor Európa még inkább meggyengül. Erre kell tehát figyelni. A monetáris politika nem lehet jó 19 ország számára, ahol teljesen mások a szükségletek, az adózás, az infláció tekintetében. Tehát hagyjuk ezt a szent védelmét ezen eszközöknek, és beszéljünk erről komolyan, mielőtt egy ellenőrizhetetlen folyamat indul be, és akkor Európának valóban valami korszakos jelentőségű dolgot kell majd kezelnie, amely ellenőrizhetetlen. Ezért jobb lenne leülni, és akkor az hogyha azt látjuk, hogy nem lehet előrelépni a gazdaság és monetáris unió kapcsán, akkor lépjünk egyet hátra, ahelyett, hogy ostoba szankciókat ö, fogalmazunk meg, amelyek ugye a nagy országok esetében nem kerülnek alkalmazásra, hiszen az a 300 milliárdos többlet, amit Németország generál, ugye az OECD, a monetáris alap is újjal mutatott erre, hát azzal kapcsolatban nem csinálunk semmit, de a szegény, ö, gyenge országokkal szemben a bizottság mindig erősködik. Ezt érzékelik a polgárok ebben a pillanatban. Parancsoljon! Csak nagyon röviden, mindenki egyetért abban, hogy a Spanyolországban és Portugáliában élő emberek nagyon sokat szenvedtek az elmúlt néhány évben. Stratégia volt az átlag emberek számára, akik elveszítették a munkájukat, akik elveszítették a jövőbe vetett hitüket, hogy az ő számukra volt ez stratégia. De bátorító jeleket is látunk, például a spanyol gazdaság óriási mértékben növekszik, de még mindig szükség van arra, hogy új munkahelyeket teremtsük. Ehhez stabilitásra van szükség, ami viszont akkor fog megszületni, amikor mindenki elhiszi, hogy a strukturális problémákból kikeveredett az ország. A másik hozzászólni való, az európai szolidaritást a jogállamiságra alapoztuk. Az Európai Uniót a jogállamiság alapjaira helyeztük. Nem pedig a legerősebb hatalma kell, hogy érvényesüljön. A jogállamiság viszont azt jelenti, hogy mindenki a saját részét kiveszi a munkából is, a szolidaritásból is, a segítségből is, és mindenki elvégzi a saját házi feladatát. Hogyha nem teszünk így, akkor nem tudunk egymásban bízni, és nem lesz szolidaritás, és nem lesz értékek uniója az Európai Bizottság, mint a szerződések őre, ezért nagyon ö, gondosan minden országgal szemben azokat a szabályokat kell, hogy érvényesítse. Nem szabad, hogy mm, a szabályokat megszegjük, nem is fogjuk megtenni, mert ezt az egységet meg akarjuk óvni. Ha valaki a szabályokat, a jogok szabályokat meg akarja, válto- meg akarja változtatni, tegye, ám tegye, de nekünk a feladatunk az az, hogy a jelenlegi szabályokat betű szerint betartsuk. Köszönöm szépen, Mono úr kapszott. Biztos asszony, lelnök úr, még egyszer az Európai Unió le akarja nyűgözni, a szu, vagy a szu, szuverén államok helyett saját magát akar előtérbe tolni. Ugyanaz a realitás, egyre inkább dereguláció, egyre kevesebb nemzeti ö, piac, hanem a Berlin által ránk erőltetett európai közösségi szabályok. Most Spanyolország és Portugália mindennek az áldozata. Spanyolország 28 milliárd eurót kockáztat, ez a 2014-20-as kifizetésekben, amit be akarnak fagyasztani. Ezzel összetörnék a spanyolok jövőjének a beruházásra vonatkozó lehetőségeit. Ráadásul ezzel tagadják azt, ami a kohéziós alapok lényege. Az, hogy az Európai Unión belül a különbségeket csökkenteni akarjuk. A logika itt most elvonatkoztat ettől a céltól, a megszorítási politikák elnyomó mi volt a érvényesül a társfinanszírozás a struktúrális alapokban, nem működő, teszi működőképessé jelen pillanatban ezt, abszurd azt kérni ezektől az államoktól, hogy többet költsenek. Ezért azt kérem, hogy ne nyúljanak hozzá a, sport, a spanyolok és portugálok esetében a struktúrális alapokhoz. Nemzetek és szuverén népek Európára van szükség, akik visszakapják a saját költségvetésüket, kormányukat, pénzüket, határukat és szuverenitásukat, és ez az önök részéről semmilyen reakciót nem igényel, amit most mondtam. Köszönöm. De még, ha megengedi, hogy hozzá reagáljak erre, mondja a biztos úr, a megszólítás intézkedésekhez akarjuk kötni ön szerint a strukturális alapokat. Ha megnézzük, a rendeletet nincs manőverezési terünk, ugyanis a strukturális alapoknak ex ante és ex post fel tételei vannak. Ön azt mondja, hogy a struktúrális alapoknak megvan a saját jogi alapja. Ezen nem érvelünk, ez így van, csak mindenki olvassa el a rendeletet, úgy, ahogy ez le van írva. Az ex ante feltételek a szükségesek, hogy megfelelően működjenek a struktúrális alapok, az ex post feltételek pedig arra azért fontosak, hogy a közfinanszírozás, az állami beruházások rendesen működjenek az egyes tagállamokban, hogy az adófizetők pénzét felelősen költsék el. Azt is mondta, hogy a tagállamokat nem szabadna fiskális vagy bankhatósági szabályokkal megkötni Európában. Ez azt jelenteni, hogy akkor nem lenne közös gazdaságunk. Az európai gazdaság a versenyképességen alapul, igen, de emellett a felelősségvállaláson is, amit egymás felé tanúsítunk, és a szolidaritáson. Úgyhogy ha tűzült ki egy tagállamban, az a határokon is át fog lépni, ezért nagyon fontosak a közös rendeletek. Gunnar Hock. Köszönöm, Gunnar Hockmark. Köszönöm, elnök úr. Három gondolatot szeretnék megosztani. Először is több képviselő abból indul ki, hogy a tagállamok nem fogják betartani, teljesíteni a túlzott deficit eljárás követelményeit. Szerintem ez egy súlyos probléma. Ez ugyanis a bizottság nem a bizottság vagy a mi felelősségünk, hanem az adott országok kormányainak és parlamentjeinek a felelőssége. Mindannyian nehéz időket élünk, de amennyiben túl költekezik egy állam ilyen nehéz időkben, ezzel a hitelét ássa alá. A második gondolatom a következő. Az Európai Unió jogi unió és ha jogszabályokat alkotunk, szabályokat alkotunk, akkor mindannyiunktól elvárhatjuk, hogy ezeket be is tartsák, mert egyébként nem lenne szükség a szabályokra, és nem beszélhetnénk unióról. Vannak szabályaink, a tagdíjak befizetésére vonatkozóan, és az egyes tagállamok más és más összeget fizetnek be, ezen kívül vannak szabályaink a költségvetési stabilitásra vonatkozóan, és ha valaki ezeket nem tartja tiszteletben, akkor ennek következménye vannak, illetve vannak szabályok az egyes alapokra vonatkozóan is. Ha a parlament azt mondja, hogy Hát ugyan alkottunk egy jogszabályt, de nem gondoltuk magunkság komolyan, akkor ezzel egy elég furcsa állítást sugallunk, és ezzel a, nem csak a stabilitási paktum, hanem az egész Európai Unió hitelét ássuk alá. És valójában az európai gazdaságot ássuk alá. Ha ugyanis az egyes országok problémáit egyre fokozódó deficittel eh, próbáljuk eh, finanszírozni, miközben csökkenek a beruházások, hát ez igen sős hatással jár. Elnök úr, elnök asszony, ha mi parlamenti képviselőként eh, nem a jogállami szabályokat követjük, Természetesen arról vitatkozhatunk, hogy a felfüggesztést hogyan foganatosítjuk, ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy arra számítunk, hogy a túlzott deficit eljárásban vont tagállamok az eljárásoknak meg fognak felelni. És nem sugalatjuk azt, hogy nem gondoltuk komolyan a jogszabályainkat. Ha ugyanis ez történik, akkor sokkal súlyosabb gazdasági problémák, pénzügyi stabilitási problémák adódnak elő. A fenyegetés vagy a kockázat nem abban áll, hogy követjük a szabályokat, hanem abból, ha nem követjük azokat. És én hangsúlyoznám, hogy a bizottság feladata az, hogy a szabályokat betartsa és betartassa, nem pedig az, hogy megszegje azokat. Kretó biztos asszony. Csak szeretném biztosítani a felől, hogy mi pontosan eh, úgy kívánunk eljárni bizottságként, eh, ahogy azt a szabályok elírják, és eh, ezért kerül sor az eljárásokra. Számíthat ránk, és a kollégiumot, a teljes bizottságot is majd erről tájékoztatjuk. Hiszen nem az az érdekünk, hogy az alapokat csak vakon csökkentsük, vagy megvonjunk forrásokat, hanem bizonyos szabályokat, amelyeket a tanács és a parlament elfogadott, azokat tiszteletben tartsuk, és ezt közösen vitassuk meg. Szeretnék köszönetet is mondani, ugyanis a közös felelősségre, közös gazdálkodásra is felhívta a figyelmet az a bizottság és a tagállamok között. Tehát ne egymást gyalázzuk vagy vádoljuk, és kenjünk rá a rosszat vagy a brüsszeli bizottságra, vagy a tagállamokra. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, és biztos, hogy az első dolog, amit tisztáznunk kell, hogy azok, akik itt a parlamentben a források felfüggesztése ellen emelnek szót, és úgy tűnik, hogy széles többségben vagyunk ilyenek itt jelen. Nem azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy, tartsa, hogy hagyja figyelmen kívül, vagy sértse meg a jogszabályokat. Az egyetlen dolog, amit kérünk, az az, hogy a bizottság intelligens módon értelmezze a jogszabályokat, és így ne hozzon igazságtalan, kontraproduktív döntést amely érthetetlen né tenni a bizottság pozícióját a polgárok előtt egy súlyosabb szankciót alkalmazva. Hiszen biztos asszony, egy szankció az, ami a bírságok tekintetében történt, amiről a múltban döntés született. A biztos asszony azt mondja, hogy a szabályok szerint szükség van a források felfüggesztésére, illetve az erre vonatkozó javaslatra. De biztos asszony, talán van egy olyan szabály, amely egy minimális küszöböt határoz meg a források felfüggesztésére, és amely talán megakadályozná, hogy ezen felfüggesztés összege zéró legyen. Biztos azt, hogy szerintem nincs ilyen szabály, tehát zéró is lehet ez a küszöb. A bizottság hatásköre a felfüggesztés hatájának mértékének meghatározása. Biztos asszony, ha az Európai Bizottság a források felfüggesztésére tenne javaslatot, például egy eurós összegben meghatározva azt, vagy akár egy euró, ne is zéró legyen az összeg, egyfajta szimbolikus összeg, akkor semmiféle szabályra nem mert ez az Európai Bizottság szabad mérlegelésének körébe tartozik. Tehát biztos asszony, nem mondhatja ön azt, hogy nincs mozgásterük, hogy a jogállamban a szabályokat alkalmazni kell. Bizonyítsák be az Európai Parlamentnek, hogy van olyan jogszabály, amely a zéró összegű szankció alkalmazását megtiltaná. Ugye Beres asszony is a zéró összegű szankcióról beszélt. Katainen úr nem mondta, hogy ez nem összeegyeztethető a szabályokkal, nem is mondhatja ezt, hiszen nem így van. Egy másik dolgot mondott, azt, hogy nem akarja ezt. Ez egyébként a testület döntése lesz, a bizottság mérlegelési körébe tartozik, ezt a bizottság alkalmazhatja a szabályok elveinek alkalmazásával, és így elkerülheti az igazságtalan döntést. Tehát a jogszabályok arra kötelezik az Európai Bizottságot, hogy saját mérlegelési jogkörén belül vegye számításban az arányosság elveit és a döntések kiadását a gazdaságra. Kérem tehát önt, hogy ne mondja azt, hogy ezen döntésnek nem lesz kihatása elég ebből. Többször is elmondta ön ezt itt a struktúrált párbeszéd folyamán. Egy olyan dokumentumra utalt, amely egy újságban is megjelent, egy briefing alapján. Azonban az, hogy a döntésnek nincs azonnali kihatása jellegi futóprojektekre, van itt egy másik része is ennek a cikknek, mely szerint a források felfüggesztésére vonatkozó döntés késleltetné a beruházásokat. Portugália és Spanyolország gazdasága vajon elviselni a beruházások késleltetését jelenleg? És ez szerepel az önök szolgálata által készített dokumentumban. Tehát már a felfüggesztés fenyegetése veszélyezteti a jövőbeli beruházásokat, ez tehát egy nagyon súlyos és igazságtalan döntés. A bizottságnak a jogszabályokat kell alkalmaznia, döntést kell hoznia, aminek azonban igazságosnak kell lennie Portugáliával, Portugáliával és Spanyolországgal szemben, és ez csak a források fel nem függesztése lehet. Uh, Köszönöm. Pablo Zába kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági alelnök úr, biztos asszony. Gondolkozzanak el azon, hogy milyen képet fogunk sugalni magunkról. Spanyolország óriási léptékben növekvő gazdasággal rendelkezik most. A biztos is azt mondta, hogy a szakpolitikájának a lényege a növekedés elérése. Tehát milyen hitelességük lesz, hogyha ezt a lépést megteszik, nincs veszélye annak, hogy a hitelességükből veszíteni fognak? Mert a növekedést fogják büntetni? Gondolkozzunk arról, hogy az Európai Bizottság imidzsére milyen hatással lesz mindez, hiszen a növekedés fogjuk büntetni abban az országban, amelyik egész, az egész Euróvezetem belül a leggyorsabban növekszik gazdaságilag, ahol a legtöbb új munkahely jön létre. Mit fognak az Európán kívüliek gondolni rólunk, és az európai állampolgárok? Továbbá a legutóbbi gazdasági lapokban Spanyolország és Németország kapott legtöbb dicséretet a munkahelyteremtés tekintetében, és felszólították a többi országot arra, hogy kövessék a példánkat. Tehát milyen hitelessége lesz egy EU-nak, ami egy oldalról dicséri egy ország haladását és a reformjait, más oldalról viszont bünteti. Reformokat végrehajtanak, növekszik Spanyolország azért, mert a reformok érkeztek Európán keresztül is, a központi bank politikájának révén is Frankfurtban, de ne feledjük el azt sem, hogy a fő oka annak, hogy Spanyolország ilyen óriási gazdasági növekedést produkál, az kétségtelenül a struktúrális reformok eredménye. És a kérdésem a következő. Hogyha szigorúan megfelelünk, megfelelnénk a deficit céloknak, akkor az garantálná-e, hogy Spanyolország több mint a 3,2 pontos növekedés mutatná? Szerintem nem. Hogyan tudjuk tehát megmagyarázni az állampolgárainknak azt, hogy meg fognak bennünket büntetni az éppen imént felsorolt okokból. És ne felejtsük el azt se, hogy a költségvetési konszolidáció tekintetében az egészségesebb költségvetésre van szükség, hogyha fenntartható és fennmaradó növekedést akarunk látni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alelnök úr, parancsoljon. Már egy sok alkalommal elismételtem, de még egyszer elmondom, hogy nem látom előre, és nem is akarom előre megítélni, hogy mit fog tenni egy ország a jövőben, de önök, amint jogalkotók, amikor egy törvényről döntenek az önök számára, ez nem a kreatív értelmezés kiinduló pontja. A jogszabályalkotó azért akar egy jogszabályt meghozni, hogy mindenki azt egyformán tudja értelmezni, ennek a szellemiségét megértse és ennek a szellemiségét széles körben érteni és elfogadni kell, mert csak ekkor van értelme egy jogszabálynak. Éppen ezért sok ember, nem csak ebben az esetben, de sok másik alkalommal is azt kérje a bizottságtól, hogy a jogszabályokat nagyon másképpen értelmezik, mint ahogy azt a jogszabályalkotók eredetileg szánták. Mi úgy olvasunk egy törvényt, ahogy ezt megírták, úgy értelmezzük intelligensen, ahogy azt a jogszabályalkotók akarták, de vannak korlátai annak, amit tehetünk. Hogyha valamit nem nemlegesként szerepel egy jogszabályban, arra nem mondhatjuk azt, hogy rész, része annak a jogszabálynak. Most általánosságok talaján maradok, de önök, mint jogalkotók, önök írják ezeket a szabályokat. És a sorok között önök fogalmazzák meg ennek, ezeknek a törvényeknek, jogszabályoknak az értelmét is. Szilva Pereira urat például arról szeretném megkérdezni, hogy hiszi-e, hogy ez a két kormány olyan költségvetési terveket fognak október 15-ig beterjeszteni, amelyek a kormányok ígéreteinek megfelelnek. Én nekem meg a győződésem, hogy meg fogják tenni, mert szükséges. Szükséges az országok számára, az országok hitelessége szempontjából, a munkahelyteremtés és a beruházások szempontjából. Úgyhogy azt kívánom hogy a két kormányt határozottan támogassuk abban, hogy a szükséges munkáikat el tudják végezni, különben nem tudjuk az emberek számára a szociális juttatásokat és a egyéb kedvezményeket biztosítani. Yes. Köszönöm szépen, nagyon rövid válasz és rövid kérdés. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr egy kérdést intézett hozzám. Azt hiszem, hogy ez nem egy hitbeli kérdés, hanem arra vonatkozik, hogy megfelelően előterjesztik a javaslatukat, és emellett politikailag is elköteleződnek. Itt nem a jövőt próbáljuk megjósolni, hanem arról beszélünk, hogy milyen tartalommal tesszük le ezeket a tervezeteket. Ez a tervezet, a tartalom nem tisztességes és nem jó. Elnök, és akkor most az EMPL, az AGRI és a PES szakbizottságok képviselői négy percben Huzamán Fernández a Költségvetési Szakbizottság. A költségvetési szakbizottság ellenzi az európai strukturális, illetve beruházási alapok felfüggesztését Spanyolország és Portugália vonatkozásában. A bizottság már döntött arról, hogy nem szankcionálja a Spanyolországot és Portugáliát a túlzott hiányeljárás kapcsán. Ez az eljárás a jogszabályok tiszteletben tartásával zajlott le, valamennyi európai jogszabály tiszteletben tartásával. Ez egy helyes döntés volt Portugália és Spanyolország erőfeszítései figyelembevételével. De valamennyien tudjuk, hogy a vállalkozók, a fiatalok, a munkavállalók, az egyetemi hallgatók, a gazdálkodók, az intézmények, a társadalmi szervezetek, önkéntesek, az egész portugál nép erőfeszítése volt ez. Tehát ezen döntés után, hogy nem szankcionálnak, most van-e értelme megbüntetni a polgárokat, nem a kormányokat, hanem a polgárokat, hiszen ők a kedvezményezettjei ezen forrásoknak. Ez egy súlyosabb intézkedés, ez sokkal penalizálóbb, ez súlyosan sújtja a gazdaságot, a bizalmat, a versenyképességet egyaránt. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a jogszabályokat, az elveket, de csak egy lehetséges magatartás van e tekintetben, hogy nem alkalmazzák a felfüggesztést, mert a felfüggesztés igazságtalanság lenne, és megsértené az egyenlő bánásmód elvét a tagállamok között micsoda abszurditás ez, hogyha a Portugália nem vett volna részt a kiigazítási programban, és ezt nem zárta volna le, még mindig a Trojka program hatája alá, alatt lennénk, a források felfüggesztése nem sújtana minket. Tehát csak egy kis józanészt kérünk, intelligensen kell alkalmazni a szabályokat. A bizottság júniusban a kiigazítás kapcsán nagyon jól tudja, biztos asszony, volt ez a technikai kiigazítás, a beruházási csomag Görögország kapcsán, Spanyolország és Olaszország kapcsán. Spanyolország esetében csak 1,8 milliárd növelésről volt szó, és aztán rögtön ezt követően a strukturális források felfüggesztését javasolja a bizottság, ez következetlen eljárás, érthetetlen. Aztán azt mondják a biztosok, hogy a felfüggesztésnek nem lesz kihatása a futóprogramok lebonyolítására. Hát ez teljes mértékben ö, hamis. Meg vagyok győződve arról, hogy a két biztos nagyon jól tudja, hogy milyen különbség van a kifizetések és a kötelezettségvállalások között. A kifizetés kötelezettségvárás logikus következménye. Ezért tehát teljes abszurditás, hogyha a kötelezettségvállalásokat ugye befagyasztjuk, akkor nem lesz kifizetés. Itt nagyon sok projektről van szó. Biztos hogy bizonyosan tudja, hogy Portugália bajnok az európai források végrehajtásában. Nem kaptunk nagyobb pénzügyi segítségnyújtási csomagot, Ugye 3 milliárd 700 ezer euróról van szó 2016-17 kapcsán, és most csökkenteni akarják ezt 900 millióra az új projektek kapcsán amiket a portugál gazdaság mindenképpen igényel. Biztos vagyok benne, hogy a regionális biztos nem akarja a regionális politika halálát és a kohéziós politika halálát sem. A strukturális alapok erre szolgálnak, a beruházások erre szolgálnak. Biztos asszony tudnia kell, hogy késleltetni a kötelezettségvállalásokat, az engedélyezéseket, ez a kifizetésekre is kiható probléma, és ez tehát azzal jár, hogy kifizetéseket sem fognak majd eszközölni, ez értelmetlen. Itt azoknak a felelősségtudatát kell erősíteni, akik döntenek, én meg vagyok győződve arról, és egyébként itt a többség is ezt a véleményt hangoztatta, hogy nincs szükség a felfüggesztésre. Köszönöm. Majd a végén adok szót, mondja az elnök. Illetve nem, a rugalmasság jegyében akkor most megadom a szót. Csak annyit szeretnék erre mondani, hogy az elején is már elmondtam, hogy ez az intézkedés egyáltalán nem érinti azt, hogy eddig hogyan kezelték az európai alapokat az országok. Portugáliának szeretnék gratulálni, ő volt az első ország, amely az összes a 2007-13-as időszakban a határidő előtt egy évvel az összes forrást felhasználta. Mint ahogy elmondta ön is, Portugália az egyik legjobb tanuló. Köszönöm. Emple szakbizottság részéről. Az Emple szakbizottság, a foglalkoztatási szakbizottság teljesen ellenzi bármiféle forrás felfüggesztését Portugália és Spanyolország esetében. A féléves jelentés múlt héten fogadtuk el, úgyhogy itt a helyzet egy kicsikét tudatosodásos. A két ország teljesítette a kötelességeit, és most csak egy átmeneti helyzetről van szó, a határidő gyakorlatilag még nem is járt le a követelmények teljesítésére. Katainen úr említette, hogy az ország csodát művelt, stabilizálta a helyzetet. És a beruházásokra gyakorolt káros hatás semmiféleképpen nem összeegyeztethető a növekedéssel nem lehetnek első osztály vagy másodosztályú beruházási alapok. A területi kohéziót az intézmények révén, illetve azáltal lehet elősegíteni, hogy a vállalkozások munkahelyeket teremtsenek és csökkentsék a szegénységet. Mindenféleképpen szolidaritást kell mutatnunk ma még hangsúlyosabban, mint bármikor Portugália irányában. És a bizottság, ha tudja, hogy milyen orvoságra van szükség, akkor miért nem azt írja fel? Ha ezeket az intézkedéseket foganatosítjuk, ez szerintem katasztrofális lesz. Szerintem bátran el kell ismernünk, hogy ezek az intézkedések szembe mennek a polgárok érdekeivel vagy ezzel tovább szélesítjük az állampolgárok és az Európai Unió közötti szakadékot. Gutierrez, kolléga. Gracias, presidente. Muchas veces se han referido en este... Elnök úr, nagyon Gyakran ezen vita során esett szó itt az európai jogalkotóról, illetve a jogalkotó szándékáról. Én a szocialista frakció jelentéstevője vagyok az európai alapok felülvizsgálata kapcsán, és elmondhatom, hogy a jogalkotó nagyon kritikus volt, amikor a makrokondicionalitást bevezettük, és nagy erőfeszítések történtek a rugalmassági mázsok növelésére azért, mert úgy gondoltuk, hogy a kohéziós alap az adógy és mérekigazítási folyamatok fölött kell, hogy legyen. Tehát itt a szociális kérdéseket is figyelembe kell venni, nem csupán a makroökonomiai kérdéseket. Itt most a jogszabályokat kell tiszteletben tartani, de kérdés, hogy hogyan értelmezzük ezeket. És jogalkotóként elmondhatom, hogy kell, hogy legyen egy rugalmasság, hogy ezen szankciók nulla összegűek legyenek, ugyanis meg kell értenünk, hogy hatékonynak kell lenni, de milyen politikai cél van ezen források felfüggesztése kapcsán Spanyolország és Portugália vonatkozásában? Ugyanis ezen források felfüggesztése pontosan ellentétes hatást eredményez a kisvállalkozások részvételét megakadályozza a gazdasági növekedésben. Ha a politikai cél viszont az, hogy a kormányokat arra ösztönözzék, hogy elérjék az ütemterv tiszteletben tartását, akkor persze legyenek kemények, de nyilatkozatokkal is nem a polgárok irányában, akik megszenvedik majd ezen intézkedések következményeit. Tehát van itt egy rugalmassági mers, ha van politikai szándék. A 12 c tiszteletben kell tartani, mely szerint, hogyha intézkedések történtek a deficit csökkentésére, akkor fel lehet függeszteni a szankciókat. Spanyolország esetében ez történt, a társasági adó kapcsán tett intézkedés Spanyolország, tehát nem kell megvárni az október 15-i kötelezettségvállást, van egy politikai szendék, és a 23-as megadja a rugalmasság lehetőségét. Ez az intelligencia józan ész kérdése is, és az, azért, hogy segítsük a polgárokat. Agriszak bizottság képviselő következik. presidente. Köszönöm, elnök úr hadd reagáljak egy kérdésre, amit Katányen biztos úr tett fel. Igen, a törvényeket tiszteletben kell tartani. A szabályoknak meg kell felelni akkor is, hogyha feltételrendszerről van szó. De Krecu biztos asszony, ezen szabályokból nagyon sok olyan dolog, ami nekünk nem tetszik, de hát tudjuk, hogy meg kell felelnünk neki, be kell tartanunk de nem minden helyzet egyforma. És még akkor is, hogyha betartjuk a szabályokat, a rendkívül igazságtalan helyzetbe juthatunk. A jelenlegi spanyol kormány meg fogja tenni azt, amit tud, bár nem feltétlenül támogatja a frakcióm ezt a kormányt, de kivételes helyzetben van Spanyolország, az óriási munkanélküliség miatt például, és hadd szóljak pár szót arról is, az EGEDF alapokról, a fejlesztési programok közül 17, csak kevesebb, mint egy éve ezelőtt lett elfogadva, tehát még egy éve sem futnak ezek a programok, és egyetlen régió sem tud ezeket még tisztességesen beindítani valamint a spanyol mezőgazdaságra vonatkozó teljes terve csak kilenc hónapja fogadták el, most kezd lecsordogálni ezeknek az eredménye a régiókba. A vidéki környezet fejlesztését célzó alapok, pont amelyek a mezőgazdasági halászati rendszerek javítását célozzák. Ezek nagyon fontosak, és megfelelünk az előírásoknak, de a kap is azt mondja ki, hogy pihentetni kell területeket, de kivételes helyzetben ezzel lehet változtatni, és kivételes helyzetben vagyunk, ezért meg kell érteniük Spanyolország és Portugália problémáját. Pont a jogszabályoknak való megfelelés miatt ö, kerültünk problémába. Suspensão é sanção. Suspensão é castigo. E a szankciók és az alapok felfüggesztése az ugyanaz a dolog. Portugália ezt nem érdemli. 11%-kal csökkentettük a deficitünket, 2010-ben ennyi volt, most viszont már 3%-hoz közel áll 2015-ben. Óriási előrelépés ez, tehát inkább dicséretet érdemelnénk, mint büntetést. Ne feledjük ezt, de E- ezt itt figyelembe véve azt kell mondanom, hogy a jó tanulót büntetjük. Miért? Csak annyit kérdeznék a biztosoktól, hogy nem tudnák legalább azt megadni Portugáliának, amit a Moszkovicsi, mint a francia pénzügyminiszter annó megkapott 2013-ban a 3 os deficitet vállalta Moszkovicsi, és az Európai Bizottság azt mondta, hogy hiába problémás a francia helyzet, de egy év haladékot ugyan kapnak, de el kell érni azt a 3%-os célt. A Moszkovicsinak kitűzött cél 2 százalék elérése volt, mi pedig 3,5%-ot értünk el. Amit Franciaországnak megadtak, azt nem lehetne megadni Portugáliának és Spanyolországnak is. Ezeket a deficit eljárásokat miért nem alkalmazzák Franciaországra is? Miért Spanyolországot és Portugáliát szankcionálják akkor, amikor Franciaországot ugyanezért a büntényért nem büntették? Portugáliát azért büntetik, mert erőfeszítést tett. Óriási áldozatok árán a portugál nép óriási erőfeszítéseket tett, a strukturális kigazítási programokat időben hajtották végre, és ennek a hatása recesszióba vetette az országot. Erre jön a bizottság, és nem ismeri el azt, hogy Portugália minden nehézség dacára végrehajtotta a kívánságait. Egyetlen kormány sem láthatta előre azt, hogy a deficit a számok az akkori 3%-ról hova fognak növekedni. De mi történne a Deutsche Bankkal, hogyha ugyanaz történne holnap, mint ami most Portugáliával történik? Ugyanúgy bánnának a Deutsche Bankkal, mint Spanyolországgal és Portugáliával? Két láb. Végezetül természetesen a biztosok előtt, a halászati szakbizottság előtt, a Lenkadek négy percben. Köszönöm. A halászati szakbizottság, illetve a halászati alapok jelentéstevőjeként szólalok fel. Ez az alap közvetlenül érinti Portugáliát és Spanyolországot. Azt hiszem nagyon fontos számukra ez az alap. El kell mondanom, hogy ellenzem a források felfüggesztését. Itt egy politikailag tarthatatlan intézkedésről van szó ezen két ország számára. Ezen intézkedés végrehajtása során a gazdasági társadalmi körülményeket figyelembe kell venni minden egyes ország esetében, és az tett erőfeszítéseket. Ma este portugálnak, spanyolnak érzem magam, és nem ez az a pillanat, amikor ilyenfajta dolgokat lehet tenni, ez politikai szempontból katasztrofális lenne Portugália és Spanyolország, illetve általánosan Európa számára ezen források felfüggesztése. Az európai polgárok már így is elég távol vannak Európától, nem kell ehhez még hozzátenni. Biztos asszony, ön gratulált az imént Portugáliának, és azt javasolta ugyanakkor, hogy szankcionáljuk ezt az országot. Itt egyszerűen nem értem ezt halászati szakbizottság tagjaként és jelentéstevőként még egyszer elmondom, hogy ellenzem ezeket az intézkedéseket. Köszönöm. Vice President Katainen. Katainen, biztos úr. Azt hiszem, hogy senki nem mondhatja, hogy a bizottság vakon alkalmazza a szabályokat értelmezés nélkül, sőt, pont az ellenkezőjével vádolnak gyakran. Portugália és Spanyolország korábban azért nem kapott pénzbírságot, mert kihasználtuk a mozgásterünket a tekintetben, hogy észszerűen, értelmesen értelmezzük a szabályokat tekintettel a gazdasági és politikai helyzetre. Tehát nem mondhatjuk, hogy vakon alkalmaznánk a szabályokat. A két kormány véleményük szerint is megteszi a tőle tehető maximumot nagyon nehéz körülmények között, és bizonyára önök is jól tudják, hogy milyen mértékben nem használtak fel forrásokat, ami egyébként rendelkezésükre áll, független attól, hogy a jövőben hogyan döntünk a felfüggesztésről. De mint ahogy már említettük, van egy közös felelősség, és a tagállamoknak is vállalnia kell a maguk részét, a bizottságnak úgy szintén. A stabilitási és növekedési paktum volt valahogy tévesen cserélték fel a strukturális beruházási alapokkal egyes hozzászólók, és végezetül szeretném a személyes tapasztalatomat megosztani önökkel. Pénzügyminiszter voltam éppen abban az időben, amikor az összes pénzügyi támogatásra vonatkozó csomagot elfogadták. Nagyon nehéz volt, ugyanis a tagállamok nem bíztak egymásban. Nem volt tulajdonképpen arra sem konstrukció, hogy hogyan segítsünk meg egy bajba jutott országot. Egy olyan rendszert alakítottunk, amit mindannyian méltányosnak tartott. Ez a rendszer most egy jogi keretet ad a bizottság számára, ahhoz, hogy a szabályokat egyenlően alkalmazza minden tagállam esetében. És szerintem az egyik legfontosabb értéke az EU-nak a szolidaritás. De az embereknek is úgy kell érezniük, hogy a pénzügyi rendszer is méltányos. Ezért, ha a bizottság a jogszabályokat értelmezi, ügyelnünk kell arra, hogy a jogszabályok szellemét ne sértsük, ne kerüljük meg. Természetesen a szabályokat alkalmaznunk kell, de mindig figyelembe véve a körülményeket, és úgy, hogy az fenntartható legyen a jövőbeni esetekre is. Én szeretném megköszönni a vitát magam nevében. Nagyon jó volt, mint ahogy tudják, két és fél hónappal ezelőtt küldtünk levelet a parlamentnek, úgyhogy készen állunk tovább folytatni a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kretu biztos asszony. Én csak köszönetet szeretnék mondani ezért a nagyon nyílt vitáért, ami nagyon őszinte volt, és egy nagyon fájdalmas problémáról kellett beszélnünk. Nagyon nehéz a helyzet, de ugyanakkor el kell mondanom, hogy vannak szabályok, és az utolsó kérdés, amit kaptam, erre reagálni, hogy nem arról van szó, hogy én vagy Katajnán lernök úr most kitalálunk valamit, hanem a szabályokról van szó, és Van Nisztelrooy úr az elején már elmondta, hogy nagyon élénk vita volt a korábbi parlamentben, Európai Parlamentben a, a felelő feltételesség elvéről. Voltak, akik pozitív kondicionalitást akartak elérni. Szerintem nagyon fontos, hogy jó imidzsünk legyen. Nem mutassuk azt, hogy egy tagállammal nagyon rosszul bánunk, és más tagállamoknál szemet hunyunk minden előtt a biztosok kollégiuma felé továbbítani fogjuk a önök véleményét. A biztosok kollégiuma természetesen meg fogja hozni a maga döntését, de biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament elnöke és a frakciók elnöke is saját véleményüket nyilvánosságra fogják hozni. Nagyon jól érzem azt, hogy milyen hangulat alakult ki ezt el fogom mesélni holnap az Európai Bizottsági társaimnak. Elnök, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy nagyon hasznos, élénk és fontos párbeszéd volt ez. Ahogy az elején is mondtuk, ez a mai ülés nem feltétlenül zárja le a dialógust. Először is emlékeztetnünk kell az Európai Bizottságot, hogy javaslatot formálisan nem fogalmazhatnak meg addig, amíg a strukturális párbeszéd le nem zárult hivatalosan. Tehát mi ajánlást fogunk megfogalmazni, Ezt továbbítani fogjuk az Európai Bizottság felé, és az is lehetséges, hogy a parlament azt fogja kérni, hogy a strukturális párbeszédet folytassuk egy következő üléssel. Ez a jogszabály szellemiségébe és betű szerinti leírásába is belefér. Ez az egyik lehetőség. Ez lehetséges egyébként, hogy a jogszabályok szellemiségét máshogy értelmezzük, de szerintem az viszont nagyon világos, hogy a jogszabály betűje, bár kötelezővé teszi a fellépést, nem határoz meg időpontot. Lehet, hogy a jogszabály szellemiségében nem tudunk megegyezni, de a betűjében legalább egyezzünk meg. És még egy utolsó megjegyzés, azt vártam volna, és most egyáltalán nem a bizottságot akarom hibáztatni, egy kicsit több konkrétumot vártam azzal kapcsolatban, hogy mik lesznek a bizottság konkrét javaslatának a tartalmai. Mondjuk, milyen összegek, milyen időpont. Úgyhogy szerintem én személyesen úgy gondolom, hogy a párbeszédünk még nem zárult le, mert konkrét neveket, programok neveit, konkrét számokat még nem kaptunk. Lehetséges, hogy erről még érdemes lenne párbeszédet folytatni a bizottsággal. Most pedig a társelnök asszony veszi át a szót. Köszönöm. Jó, csak pár szóban parancsoljon mikrofonit. Köszönöm, elnök asszony. Ügyrendi pont. Mert a koordinátor ülésen én nem fogok részt venni, és ha megengedik, akkor portugál nyelven mondanám. Jó prezentai, senhora prezident. Elnök asszony, elnök úr benyújtottam egy kérelmet, amely mind a két Európai Parlamenti Szakbizottsághoz eljutott. Ugye itt a 2011-es szabályozásról van szó. A 1173-asról a struktúrált párbeszéd tekintetében. Ez szerint az Európai Bizottságnak lehetősége, nem kötelezettsége van arra, hogy felhívja az érintett államokat, hogy vegyenek részt a struktúrált párbeszédben. Én ügyvéd vagyok, itt Portugália semmiképp sem vádolti minőségben van jelen, ugyanakkor furcsa lenne, hogy úgy hoznak döntést az országom kapcsán, anélkül, hogy az országom bemutathatná saját álláspontját útját. Köszönöm, ez egyértelmű volt mindenki számára itt a teremben. Mindenkinek köszönet a szakbizottságok részéről, hogy ilyen őszintén és nyitottan vettek részt a vitában. És nagyon fontos felhívni a figyelmünket, hogy egyelő felelősségünk, hogy az állampolgárok minden lépésünkről, vagy a bizottság minden lépéséről tájékozódjanak. A következő lépés a két szakbizottság koordinátorai és az elnökségei folytassuk a vitát eh, ebben a teremben zárt ajtók mögött, hogy hogyan folytassuk eh, a párbeszédet, ugyanis ennek a struktúrált párbeszédnek ez volt az első lépése. Köszönöm a biztosoknak is, az ülést bezárom.